Bene, cominciamo, anche perché abbiamo molti incontri, molti impegni oggi e quindi non possiamo ritardare oltre. Jó napot kívánok! Sok-sok feladatunk van, így sajnos már nem tudunk várakozni, nem várhatunk arra, hogy mindenki megérkezzen, még ha hiányoznak is sokan. Első napi rendi pontunkkal kezdjük. Először is elfogadjuk a napirendet. Mindenki megkapta a dokumentumokban, a dokumentumok között mindenki megtalálhatja a napirendet. Ha senkinek nincsen ellenvetése, akkor változatlanul ezennel elfogadtuk a napirendet. És ezzel akkor rátérünk a hármas pontra, ez a jegyzőkönyvek elfogadása. három dokumentum, illetve három jegyzőkönyvet, bocsánat, találhatnak a dokumentumok között, hogyha ezzel kapcsolatosan senkinek nincsen megjegyzése, akkor ezennel elfogadottnak tekintjük ezen jegyzőkönyveket, és akkor ezzel rátérünk az első érdemi napi rendi pontunkra. Egy együttes vitáról van szó, az Európai Unió programjáról van szó, az energiahatékonyság vonatkozásában, ami az irodai berendezéseket illeti. A, egy megállapodásról lesz szó, és egy ehhez kapcsolódó rendeletről. Az Európai Unió és az Egyesült Államok között létezik egy megállapodás a koordinációról, összehangolásról, ami a különböző programokat illeti, és Kovács Béla jelentéstevenek adom meg most a szót, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt kollégák! Az EU és az USA 2000-ben megállapodást írt alá az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról. A megállapodás, amelyet 2006-ban újabb 5 éves időtartamra meghosszabbítottak, rendelkezett az Energy, Energy Star program EU-ban való elindításáról is. A programot a megállapodásnak megfelelően az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége, és a bizottság közösen irányította, és az együttműködés kiterjedt a termékspecifikáció kidolgozására, valamint az EU-ban és az USA-ban bejegyzett termékek kölcsönös elismerésére. A programot az EU-ban az irodai berendezésekre vonatkozó közösségi energiahatósági címkézési programról szóló 106 per 2008 per EK rendelet hajtotta végre. Az uniós energiahatósági politika szerves részét képező program elősegítette az irodai berendezések piacának a fokozottabb energiahatékonyság felé történő elmozdulását, és fogyasztói megtakarításokat is eredményezett. A számítások szerint az Energy Star program a 2008 és 2011-es időszakban az EU-ban értékesített új irodai berendezések áramfogyasztását megközelítőleg 16%-kal, mérsékelte, és becslések szerint 2020-ig az EU-ban használt számítógépek, kijelzők és képalkotó berendezések energiafogyasztásának több mint 30%-os csökkenését fogja majd eredményezni. A megállapodás 2011. decemberi lejárata előtt a bizottság tárgyalásokat kezdett az Energy Star program folytatásáról szóló új, harmadik és újabb öt éves időtartamra szóló megállapodás megkötése érdekében two thousand and eleven novemberében ezek a tárgyalások le is zárultak. ez a javaslat elsősorban az energy star programról szóló rendelet új megállapodáshoz történő hozzáigaztására irányult. a javasolt változások többsége technikai jellegű módostás a hatályos jogszabályokra való hivatkozások frisstése pontostások és cikkek összevonása. az egyetlen lényegi változtatás ebből, abból ered hogy az új megállapodás két külön, különálló termékbejegyzési rendszer alkalmazását vezeti be. Fenntartva az EU-ban a gyártók által végzett öntanúsítást, az USA-ban pedig az amerikai partner szándékainak megfelelően lehetővé téve a harmadik fél által történő tanúsítást is. Következésképp a kölcsönös elismerés elve a jövőben így nem alkalmazható, és a 106 per 2008 per EK rendelet negyedik cikkének bekezdését így törölni kell. Jómagam előadóként üdvözlöm az Energy Star program meghosszabbításáról szóló új megállapodásra irányuló tárgyalások sikeres lezárását, és elismerem, hogy szükséges ezen rendelet megfelelő módosítása. A fentiek fényében egyetértenék a bizottság által javasolt módosításokkal, azonban egy kérdés továbbra is függőben marad. A gyártók, mivel sokuk vesz részt közbeszerzési eljárásban, azt jelölték meg a programban való részvételük elsőleges indítékául, hogy a program a közigazgatási szerveknek legalább az Energy Star szintjével megegyező energiahatékonyságú irodai berendezések beszerzését írja elő a bizottság ezért a program végrehajtásáról szóló közleményében kifejtette hogy fontolóra kellene venni a megfelelő rendelkezések oly módon történő megerőstését hogy azok hatókörét kiterjessze a központi kormányzati hatóságokon túlra is. a bizottság azonban ebben a javaslatában nem foglalkozik ezekkel a kérdésekkel jelezve hogy közbeszerzésekért érintő, közbeszerzéseket érintő átfogó energiahatékonysági követelményeket észszerűbb az energiahatékonysági irányelvre vonatkozó javaslatban szerepeltetni. E követelmények szigorát ugyanakkor a tanács jelentősen enyhítette a társjogalkotók között, nemrég lezárt tárgyalások során. E megváltozott körülményekre tekintettel úgy vélem, hogy észszerű javaslatot tenni az Energy Star hatókörének kiszélesítésére, hogy azok ne csak a központi kormányzati hatóságokra terjedjenek ki, hanem a regionális és helyi hatóságokra is, ezáltal is tovább tudnánk ösztönözni a gyártók programban való részvételét, amint azt a bizottság eredetileg tervezte is. Köszönöm szépen, várom a megfelelő ö, hozzászólásokat, illetve módosító indítványaikat. Nagyon szépen Köszönöm a jelentés készítőjének az elmondottakat. És most Kukovics, az árnyék jelentés felelősök először. Nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök annak, hogy először magyarázatokkal szolgált a raportőr ebben a témakörben, és Tulajdonképpen már korábban is szerettem volna egy ülést erről a fontos kérdésről, jó lett volna ezt már korábban is tárgyalni, ugyanis ez a szerződés az Egyesült Államok és az Európai Unió között jött létre az energia takarékos irodai eszközök címkézéséről és a néppárti jelentés felelősként az árnyékjelentés felelőseként szeretnék elmondani egy ettől ellentétes álláspontot, ez pedig ugye a harmadik meghosszabbítása az egyezménynek az EU és az USA között, tehát a megállapodás harmadikben kerül meghosszabbításra, és ez a tervezet mindenek előtt technikai módosításokat tartalmaz. Sajnos azonban a helyzet az, hogy nagyon kevés időnk volt ahhoz, hogy előkészítsünk mindent, és pontosan felkészüljünk mindezt lényegében megvitatni. A menetrendet illetően a módosítók benyújtásának határidejét, ugye két hetet kaptunk, és nagyon sajnálom, én viszonylag új vagyok még az Európai Parlament képviselői között, és ennyiben az eljárást nem tudom minden esetben elfogadni, illetve egyetérteni azzal. De korábban menedzserként dolgoztam, és egészségügyi miniszter is voltam, és hát nagyon jól tudom, hogy az időmenetrend az mindig döntő a jó munka szempontjából. Egy módosító amit a raportőr dolgozott ki, hogyha ezt elfogadnánk, azt eredményezné, hogy nem csak a központi kormányzat, hanem az önkormányzatok is kötelezettek lennének betartani ezeket az előírásokat. A válság idején azonban gondolom, és gondolja egyben a néppárti frakció, ezt nem engedhetjük meg magunknak nem az energiahatékonyság irányelvet fogadtuk el, és hát azt javasolnám, hogy mindenki tartsa be az abban foglaltokat, és akkor nem lesznek belső ellentmondások az ötödik cikkben. Az energiahatékonysági irányelv azt mondja, hogy ugye a tagállamok, a közintézmények és az önkormányzatok be kell, hogy tartsák az irányelvet, illetve az államoknak ösztönözniük kell ezeket a testületeket erre. Na most konzekvensen kimondani az, hogy mindezek az önkormányzatok kötelesek lennének betartani ezt a megállapodást, ez egy kicsit más. Az energiahatékonysági irányelv csak azt mondja, hogy a tagállamnak arra kell késztetnie, ösztönöznie ezeket a testületeket. Tehát ezzel kapcsolatban nyújtanék be módosítót, amelyben az szerepel, hogy a központi kormányzatnak az önkormányzatokat ösztönöznie kellene arra, hogy tartsák be ezt a megállapodást, vagy ezt a programot, és szeretném ezt ma megvitatni, ezt a kérdést. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, Hászi kolléganőé a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, és hát köszönöm a jelentés készítőjének is a végzett munkát. Én az árnyék jelentés felelőse voltam az előző körben, amikor Batalis úr volt a jelentés felelőse, és teljes mértékben egyetértek az alaphozzáállással, a jelentés készítőjének hozzáállásával, megközelítésével. A parlament eredeti álláspontja az volt, hogy egyszerűen a közférának úgyis közbeszerzés tárgyává kell tenni ezeket az eszközöket, és akkor az energiahatékonysági kritériumokat is érvényesíteni kell. De megtudtuk, hogy milyen nagyon fontos az energiahatékonyság minden energiával kapcsolatos célunk elérése érdekében gondoljunk éghajlatra, védelemre, energiabiztonság, említhető még ebben a sorban, aztán a függetlenség csökkentése az energiaimporttól, tehát az energiahatékonyság az időközben egy kulcsfontosságú kérdésé vált a mind az idevágó célok elérése érdekében. Éppen ezért én azt hiszem, hogy erősítenünk kellene a politikáinkat, nem csak azért, mert az energiahatékonysági irányelvet is elfogadtuk, hanem mindenképpen arra kell törekednünk, hogy a közszférában folyó munka részleteit tekintve is támogassa ezeket az általános politikai célokat és amikor a közféláról beszélünk, akkor ez egy hatalmas beszerző. Tehát ez gyakorlatilag változtathat minden szinten. Néhány évvel ezelőtt hallottam, és lehet, hogy a történet akkoriban született, amikor ez megkezdődött az Egyesült Államokban, nem tudom egészen pontosan, de bárhogy is legyen. Azt hallottam, hogy a Clinton elnökség idején a szövetségi kormány az Egyesült Államokban úgy döntött, hogy bizonyos ponttól kezdve csak bizonyos energiai szempontból hatékony számítógépeket fognak alkalmazni, és ez egyszerűen megváltoztatta az egész szektort, ugyanis a szövetségi kormány egy ilyen hatalmas ügyfél, úgymond. Tehát én azt hiszem, hogy hangsúlyozni kell, hogy ez a kötelezettség jelenleg valóban csak a központi kormányzatokra vonatkozik, és csak is a közbeszerzések területére, amelyek a 100.037 1037 ezres limiten túl lépnek. De mindenképpen intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy elősegítsük a kulturális változást is a közbeszerzésekben, a köz, közszférában, ugyanis ezek a címkézések nagyon komoly befolyással bírhatnak, ennek hatalmas hatása lehet ezeknek a központi kormányzati hatóságoknak az egész szektorra, az egész ágazatra. És hogyha nagyon világos szabályokat határozzunk meg az irodai berendezésekkel kapcsolatos közbeszerzésekre, az energiahatékonysági kritériumokra, az mindenképpen segíthet azoknak, akik ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak a városokban, a kisebb önkormányzatoknál, látják, hogy ez a munka hogyan folyik, és hát egyszerűen tanulnak, egyszerűen magukkal viszik a központi kormányzatok ezeket is, mert odafigyelnek majd óhatatlanul az energia hatékonyságra, és a, a végeredmény az mindenképpen jótékony hatású lesz. Tehát én azt szeretném mondani, hogy támogatom a raportőrnek azt a javaslatát, hogy terjesszük ki ezt a kötelezettséget a központi kormányzati hatóságokról az egész közszférára, és azt javasolnám, hogy ezt a határt, ezt a 137 ezer eurós határt, limitet szüntessük meg. Ugyanis a legtöbb esetben, amikor az irodák számítógépeket, printereket, vagy bármi ilyesmit vásárolnak, akkor gyakorlatilag a beszerzés értéke nem éri el ezt a határt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rübik úr. Köszönöm, elnök asszony. Úgy vélem, hogy sikeres volt Amerika, és EU közötti megállapodás mindeddig is, mert a 30%-os megtakarítás 2020-ig a célkitűzés, és 2000-ben írták alá először ezt a dokumentumot. Ez azt mutatja, hogy a kétoldalú együttműködés nagyon jól működött. A bizottságot szeretném megkérdezni, hogy miért csak az Egyesült Államok és az EU közötti együttműködés szerepel a céljai között. Mi a helyzet a kínai, az indiai együttműködéssel, ahol a legtöbb ilyen irodai berendezést gyártják de facto. Van-e párbeszéd, és milyen célkitűzéseik vannak ezen a területen? És hogyha kölcsönös elismerés elve nem működik, akkor mi a helyzet a harmonizáció elvével? Van-e valamilyen konszenzusos alap, amelyen de facto aztán a harmonizációt folytatni lehetne, és több oldalú szinten, például globális standardek útján igyekeznek a szabványosító intézményeknél, vagy a kormányok szintjén valamilyen megállapodást kötni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rübi úr volt, további hozzászóló nem volt, most pedig a bizottság képviselőjének adom meg a szót. Hodson úr. Jó reggelt kívánok! Egyetértünk a jelentés tevővel és Rübik úrral, hogy ez egy fontos megállapodás. Komoly haladást sikerült elérni, és itt konkrét nemzetközi együttműködés alakult ki, és ez tulajdonképpen egy kivételes példa, hogy úgy mondjam, nagyon örülünk, és elégedettek vagyunk a raportőr javaslatával, hogy elfogadják a megállapodást, és hogy az, ez a rendelet hatályba lépjen itt az EU-ban. És Rübik úrnak mondom, valóban többet kéne tenni, ez a célunk, tapasztalatcseretét folytatunk, egyébként az oroszokkal is tárgyalunk, a kínaiakkal is, az igazságszolgáltatás nem az együttműködéssel, olyan területeken, hogy bizonyos motorok minimális szintjét be kell tartani. A stratégia most az, hogy az végrehajtás szintjén kell folytatnunk a tevékenységet, a következő lépés pedig az lenne, hogy más igazságszolgáltatási területekkel is együttműködünk, vagy jogalkalmazási területekkel is foglalkozunk, ami pedig a közbeszerzést illetünk. Elvi szinten egyetértünk az előadó javaslatával. Tényleg ez volt a javaslat, ezért nem is lepett bennünket az energiahatékonysági irányelv területén is ezt leszögezve úgy tűnik, hogy egy végleges változatot igyekszünk elfogadni az energiahatékonyság irányelvből, ahol ugyanazokat a szövegrészeket fogadnánk el, mint ahogy ez a mi energiasztár javaslatunkban szerepel, és ezért azt gondoljuk, hogy a helyes lépés az, hogy hajtsuk végre azt, amit csinált, amit itt eddig bevezettünk, és ne kezdjünk hosszú vitát arról, hogy egy más fajta előírást alkalmazzunk az irodai eszközökre, mint más területekre. Itt az energiahatékonysági irányelvet akarjuk figyelembe venni, mint Kukovics asszony is elmondta. Igenis a tagállamoknak kötelességük, hogy ösztönözzék a megfelelő hatóságokat arra, hogy alkalmazzák ezeket az előírásokat, ez nem jelent plusz költséget, hanem komoly előnyt jelenthet. És most nem támogatjuk azt a gondolatot, hogy nyomást gyakoroljunk arra, hogy kibővítsük ezt az előírást a helyi önkormányzatokra, hiszen 2015-től a közbeszerzésnek megfelelő előírásai mindenkire vonatkoznak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottságnak, a raportőrnek adok szót. Köszönöm szépen, figyelembe fogjuk venni ezen véleményeket természetesen a további munka során, és csak annyit tudok mondani, hogy várom az esetleges módosító indítványokat. Köszönöm szépen. Grazie, rapporteur. Allora ricordo che... Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. emlékeztetni szeretnék arra, hogy július 16-a a módosítók beterjesztésének határideje dél. Köszönöm szépen a kiváló együttműködést, folytatjuk is a munkát, a hatodik napirendi pont következik. Az offshore tevékenységek biztonsága a téma a tengeralatti köle és felkutatása esetén. Belet úr kap szót. Sorry, Chairman. Thanks very much for the floor. Mm. Köszönöm szépen, egy szót kapok. Jó reggel. Kedves, Norvég olaj- és gáz tevékenység két hét után visszatértek a normalitáshoz, folytatják tehát a tevékenységüket, és ezért teljes joggal beszélünk a mai napon az olajtermelés biztonságáról. A, ma- a mexikói öpölben két évvel ezelőtt volt az a katasztrófa, amelyet ismerünk, és az EU politikai folyamata azóta felgyorsult, és szeretnénk ezt lezárni a ciprusi elnökség alatt, még az év vége előtt, ha sikeresek vagyunk. A javaslatomat rendelkezésükre bocsátottam, valamennyi nyelven sikerült lefordítani, és a legfontosabb pontokat szeretném kiragadni, a kollégáknak bemutatni. Mindenek előtt, ami a jogi formát illeti, az Európai Bizottság egy rendeletet készített a tervezetében. A cél persze az, hogy egyenlő esélyeket akarunk teremteni egész Európai Unióban, de egy sor kolléga, az érintettek is aggájaiknak adtak hangot, hogy ez a jogi eh, mód, ahogyan ezt alkalmazzuk, nem feltétlenül ehhez vezet nemzeti szinten. Vannak olyan aggályok, hogy a nemzeti jogi keretet újra kell alkotni adott szinten, és tudjuk, hogy itt kevés az erőforrás eleve a biztonsági területen, és az eredmény végül is az lenne, hogy a végrehajtás első éveiben csökkenne a biztonság, mert átcsoportosítják az erőforrásokat. Ebben az összefüggésben azt gondoljuk, mérlegeljük az előnyeket, hátrányokat, de jó lenne megváltoztatni a jogi formát, méghozzá oly módon, hogy egy irányelvet alkossunk. Ez az első megjegyzés. A második pont, nagyon fontos ez is természetesen, a hatóságok függetlensége. Az egyik legnagyobb lecke, amit az említett katasztrofából tanultunk, hogy mennyire fontos, hogy biztosítsuk, hogy a hatóságok függetlensége fennálljon ezen a területen ők értékelik a biztonságot és a környezeti kockázatokat egy adott műveletben, és a hatóságok feladata éppen ez, hogy ennek függvényében aztán persze függetlenül kell működniük, és az engedélyeket csak egy független szervezet adhatja ki, hogyha fúrásokról beszélünk, ez nagyon fontos. Természetesen ezt a témát még vizsgálni kell, de ez is egy olyan téma, amelyről sokan folytatnak vitát. A tanács egy kicsit messzebb ment, mint mi ebben az esetben, hiszen itt hatásköri kérdéseket is tisztázni kell a parlament és a tanács között ebben a témában, de ez egy olyan téma, amelyet továbbra is követnünk kell. Alapvető fontosságú a hatóságok függetlensége tehát. A harmadik pont, kedves kollégák, az EU hatósági munkacsoportjának témája az offshore területen. Ezt nemrég hozták létre elmúlt évben, és egy, egy állásfoglalás készült egy negyedik jelentés keretében, a Ford jelentés keretében, és itt a biztonsági kérdéseket vizsgáljuk, és információ cserét kell erősíteni a tagállamok között. Ez a legfontosabb üzenete ennek. Az EU hatóságok szerepét erősíteni kell. Ez a megfelelő eszköz tehát erre, amit alkalmazni kell. Ezt erősíteni kell az EU és a nemzeti előírásokat ezen a területen kedves kollégák, figyelembe vettük az, az MSMA mandátumát, amit szintén erősíteni kell. Ha jól tudom, akkor van itt egy megállapodás ebben a témában az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség területéről, de a szeptemberben vagy októberben a plenárison erről beszélni fogunk, de új hatályt kell biztosítani az ilyen gyors reagálási területen, a határokon átnyúló vészhelyzetekben vészhelyzeti terveket kell figyelembe venni, és hát az offshore terület éppen ezt jelenti. A negyedik téma, a harmadik felek által végzett hitelesítás, természetesen ez nagyon fontos. A Ford jelentésben ragaszkodik ragaszkodtunk ahhoz, hogy a harmadik felek hitelesítsenek. A tanács ezt a megjegyzést a harmadik feleket kivette ebből. Hát a nagy cégek érdekeit figyelembe véve. Tehát ez azt jelenti, hogy in-house hitelesítés egy érvényes alternatíva lehet és ez azt jelenti, amíg a, hit, a függetlenség garantálható a hitelesítés területén, egy második fél általi hitelesítés is megfelelő lehet. Azt gondolom, hogy ezt, ezt mondják, tehát ezt figyelni kell, talán nem annyira fontos, hogy második vagy harmadik fél végzi ezt. Minden esetre a lényeg az, hogy a függetlenséghez kéne ragaszkodni ebben a témában. Szeretnék egy néhány szót mondani az EU standardekkel kapcsolatban a globális fellépés keretei között, hiszen itt nem csak az EU-ról beszélünk ebben a témában. Van egy elvárás, egy sor kolléga, egy sor érintett említette ezt, hogy mindenhol jelen vannak az EU szereplők a világon globálisan lépnek fel, és el kell várni ezektől, hogy az EU biztonsági előírások szerint dolgozzanak mindenhol a világon. Ezért a bizottság javaslatának szövegét egy kicsit megváltoztattuk, és kíváncsian várom az önök reakcióit erre a témára. Nagyon fontos, de az utolsó pont, ez az elszámoltathatóság, a felelősség kérdése ez a javaslat környezeti elszámoltathatóságról, felelősségről beszél, de vannak egyébként polgári kárfelelősségi témák is, amelyek felmerülhetnek ebben az összefüggésben. Az egyik fő problémám az, hogy nem az összes offshore olaj- és gázcég képes lefedni súlyos katasztrófák esetén az összes kárt, amit okoznak. Éppen ezért megfelelő eszközöket kell kialakítani erre hogy lefedjék ezeket a károkat. Ez a javaslatunk, vannak modellek erre, ez nem teljesen új. Mi azt mondtuk, hogy kölcsönössége, vagy viszonosságon alapuló kompenzációs rendszereket kell kialakítani, amelyekhez csatlakozni kell. És E, persze ez lehetne különböző, nem feltételül kéne mindenhol az EU-ban, itt a régió függvényében különböző változatok elképzelhetők. És most itt első nekifutásban szeretném ezt befejezni. Vannak további témák, amelyekkel foglalkozni kell még. És hogyha megnézzük ezt a dossziét, a Környezetvédelmi bizottságai Jogi bizottság eh, is fog, elsősorban foglalkozik ezzel a témával, megnézzük az ő javaslataikat is természetesen. Ugye, még eh, folynak a munkálatok, hogy eh, azt gondolom, hogy a szeptember elejé, hát nem gondolom, ezt tudom, hogy szeptember elején van a határidő a módosítókhoz, és a jogi szakbizottságban jövő héten és biztos vagyok abban, hogy a tanács is megvitatja ezt a témát. Úgy tudom, jövő kedden a ciprusi elnökség alatt első alkalommal kerül erre sor. Elnök asszony, kedves kollégák, most először néztem át a legfontosabb pontokat, a legfontosabb módosítókat is bemutattam, amire mi gondoltunk, de várom a reakcióikat természetesen. Grazie al relatore. Nagyon szépen köszönjük a jelentéstevőnek. Ford asszony esetleg szeretne felszólalni, ugye is árnyék jelentéstevünk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy ilyen hatékonyan végzi a munkáját az elnök asszony ma reggel. Egy kicsit korábban jutok szóhoz, mint ami, ahogyan arra számítottam. Gratulálok a jelentéstevőnek, és köszönöm szépen a munkáját, és különösen köszönöm, hogy a rendelet és irányelv kérdésben figyelembe vette a véleményünket. Én is több módosítót fogok benyújtani. Úgy gondolom, hogy rendelet formájában a bizottság néhány javaslata nem lenne megfelelő, ha azonban irányelvet csinálunk belőle, irányelv formájában valósul meg a jogszabály, akkor az sokkal kedvezőbb volna, és jobban megfelelne a tárgynak. Úgy gondolom, gondoskodott arról is, hogy világos legyen, kifelelős mely területért. Ez is egy olyan tanulság, amelyet a mexikói öbölbeli katasztrófából vonhattunk le. A az üzemeltetőnek mi a felelőssége, a szabályozóhatóságnak mi a felelőssége, fontos, hogy világos legyen itt a helyzet. Ami a harmadik fél általé tanúsítást illeti, illetve hitelesítést, ezt ön is kiemelte. Vannak olyan esetek, amikor egy a másik fél is hitelesíthet, vannak olyan esetek, amikor egy harmadik fél általi hitelesítésre van szükség, talán erre is érdemes lenne felhívni a figyelmet. Nem kell minden egyes esetben harmadik fél általi hitelesítéshez ragaszkodni, tehát különbséget kell tenni az egyes esetek között. Egyelőre még mindig aggaszt, hogy a fő kockázatokra vonatkozó jelentés nyelvezete esetleg nem megfelelő. Fontos, hogy folyamatosan nyomon, nyomon kövessük az eseményeket, nem elég öt évente visszatérni a témára. Fontos, hogy életben tartsuk ezt a folyamatot, és a mindennapi eseményekkel is összhangba hozzuk a szabályainkat. Ami a globális normákat illeti, azt hiszem mindenki egyetért abban, hogy a lehető legmagasabb szintű globális normákkal dolgozzunk. Nehéz azonban bárkit is kényszeríteni erre, jogilag ez egy nehéz kérdés. Talán eh, lehetne úgy fogalmazni, hogy a globálisan meghatározott eh, legmagasabb normák betartása lenne az üdvös. Ami, ami a polgári kárfelelősség kérdését illeti, úgy gondolom, hogy nagyon szigorú szabályozásra van szükség ezen a téren. Vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy más irányelvek már lefedik ezt a területet, úgy gondolom, lehetünk világosabbak ezen a téren. Talán lehetne egy extra cikket befűzni, vagy átfogalmazni esetleg már meglévő szövegrészeket. Továbbá a helyreállítás költségének kérdés is rendkívül kívül fontos. Fontos, hogy az üzemeltetőknek ne csak meglegyen, ne csak, hogy, nem csak, hogy meg kell, hogy legyen a pénzügyi forrása arra, hogy ezt a munkát elvégezzék, hanem valóban kötelezni kell őket arra, hogy ezt meg is tegyék. Hogyha csak a pénzügyi kárfelelősségre korlátozódunk, előfordulhat, hogy csak a nagy üzemeltetők, a nagy cégek látják ennek kárát. Fontos, hogy ne csak pénzügyi források álljanak rendelkezésre, hanem konkrét, konkrétan a személyzet is rendelkezésre álljon, amelyre szükség van ehhez, és egyéb feltételek is meglegyenek. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a jelentéstevő munkáját. Elnök, köszönöm szépen, Fordasszony. További hozzászólások nincsenek, úgy látom. Más nem szeretne hozzáfűzni semmit. Hogyha senki más nem kér szót, akkor most a bizottság kapja meg a szót, hogy elmondja véleményét. Parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony, és köszönöm szépen. A jelentéstevő bevezetőjét és Fordasszony megjegyzéseit is, amely a javaslat szövegét illeti. Az Európai Bizottság nagymértékben üdvözli, hogy a parlament ilyen nagy érdeklődéssel forul, fordul a téma felé, és ilyen proaktívan tevékenykedik ezen a téren, a kezdetektől fogva, itt kell megemlítenünk ugye a saját kezdeményezésű jelentést is, amely tavaly született meg. Azt gondolom a jelentéstevő tervezete egy nagyon jó alapját képezi a további munkának, jól elemzi a helyzetet, és úgy gondolom, hogy a szöveg bizonyos elemeit javítja is. Tehát egy nagyon jó kiindulási alap ez a további munkához. Megpróbáltunk a legnagyobb, legfőbb kockázatokra, veszélyekre összpontosítani ebben a jelentésben, illetve tervezetben. Nem akartunk kitérni a kisebb szakmai ártalmakra és egyebekre, ez más jogszabályokra tartozik, mi a fő pontokra szerettünk volna csak kitérni ebben a jogszabályban. Ami a legfőbb elemeket illeti, azt gondolom ezeket nagyjából már felsorolta kimerítően a jelentéstevő. Valóban a hatóság hatóköréről kell megállapodnunk, és felelősségéről, kötelezettségeiről, ez egy nagyon fontos eleme. A tanácssal is megpróbálunk majd megállapodni erről, és nagyon fontos az összeférhetetlenség elkerülése ebben a témában. Ezt ki kell domborítanunk ehelyütt. Itt van még egy további kérdés, és ugye a harmadik félelt a végzett hitelesítés. Onnan indultunk ki a bizottság részéről, hogy a harmadik félelt a végzett hitelesítés legyen az általános, de hallhattunk olyan érveket is, amelyek a nagy vállalatok esetében második fél által történő hitelesítést kérnek, úgy gondolom a körülményekhez igazítva mindkét módszer alkalmazható. A jogi forma természetesen egy nagyon fontos kérdés, Ez, erről is hallhattunk már néhány szót. A tanácsnak is megvan a határozott véleménye, és a parlamentnek is, legalábbis a jelentés alapján. Egy olyan egy, mi egy rendeletet javasoltunk, ez közvetlenül alkalmazható lenne az iparágban. Ugye, ugye az ágazat az, amely a kockázatot ö, létrehozza, a kockázat forrása gyakorlatilag, is, ő az, amely profitál a tevékenységből. Úgy gondoljuk, hogy a rendeleti forma lenne a legmegfelelőbb ahhoz, hogy a helyzet javuljon, különösen az északi tengeri térségben. Úgy gondolom ezen a téren az Európai Bizottság gyakorlati megközelítést alkalmaz, megvárja, hogy hogyan alakul a helyzet, és utána ehhez igazítja az ideális megoldást. A kárfelelősséget is többen említették. A környezeti kárfelelősségre tér ki a javaslat. A polgári kárfelelősség területén gond van. Jelen pillanatban nem tértünk ki erre a témára. Úgy gondolom, hogy erre a, térje, de egy, erre a területre egyenlőre nem tudunk kitérni. Két tanulmány van folyamatban ebben a kérdéskörben, és a risk pooling is egy esetleges opció, erre a jelentéstevő tett javaslatot, ezen is el fogunk gondolkodni. Azt gondolom, hogy itt meg is állok. Vannak más kérdések is, de egyelőre ennyi elegendő lesz, azt hiszem. Nagyon szépen köszönöm. Rendben van, nagyon szépen köszönjük a bizottságnak. A vita összefoglalása céljából pedig ismét Belet úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, rövid lehetek. Miután nagyon konstruktív jellegű hozzászólásokat hallhatunk, köszönöm szépen Fordasszonynak. Azt hiszem, mindenben egyetértünk. Ön 6-7 dologról beszélt, mindennel egyetértek, amiről említést tett, különös tekintettel a felelősség definíciójára, a harmadik fél által végzett hitelesítésre, természetesen mindig a körülményektől függ, és attól, hogy milyen vállalatról beszélünk. Azt gondolom, hogy konkrétan meg kell majd határoznunk, hogy a harmadik fél által végzett hitelesítés mikor szükséges, illetve alkalmazható. Globális tevékenység, ez egy nagyon kényes kérdés. Szeretnénk egyfajta jelzést adni üzenetet megfogalmazni ebben a tekintetben, de jogi értelemben ez egy nagyon kényes kérdés. Remélem, hogy a bizottság is majd tesz erre vonatkozó javaslatot. Ami a polgári kárfelelősséget illeti, erről is hallhattunk néhány szót, a folyamadon lévő tanulmányokról is említést tett, és a risk sharing, risk pooling kapcsán is szólt néhány szót. Remélem, meg tudunk majd állapodni ezen a téren, és sikerül egy platformot létrehoznunk a Júr és az Envi szakbizottságokkal együtt, ami ezt a fontos kérdést illeti. És zárásképpen beszélt a személyzeti és konkrét fizikai forrásokról, amelyek esetleg a helyreállításban szükségesek lehetnek. Feltételezem, hogy ezzel kapcsolatosan is majd benyújt módosítókat. Nagyon szépen köszönöm Ford asszony, köszönöm Élió úrnak és a bizottságtól, amiért egy ilyen konstruktív hozzáállásról tett tanul bizonyságot ma, és biztos vagyok benne, hogy a bizottság nagyon pragmatikus, gyakorlati megközelítést alkalmaz majd, ami a jogi formát illeti, és hát várjuk a konstruktív módosítókat a kollégáktól, és köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon szépen köszönöm, Belet kollega. És akkor most szünetet tartunk 10 óra 30-ig, ugyanis a napi rendet ledolgoztuk, és 10 óra 30-kor találkozunk majd a ciprusi kommunikációs és munkaügyi miniszterrel, és azután 11 óra 15-kor pedig a kereskedelmi, ipari és turisztikai miniszter lesz a vendégünk, és 12 órakor pedig Potocsnik úr. És nagyon jó lenne, hogyha röviddel fél előtt már itt lennének, hogy pontosan meg tudjuk kezdeni a munkát. A módosító indítványok benyújtásának a határideje a beletjelentéshez szeptember 4 lesz, 12 óra. Akkor most egy fél óra szünet következik. Megszakítom az ülést.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 akkor kezdjük meg a munkát. És az első találkozó következik a miniszter urak közül. Efémius Florenzo, a ciprusi kommunikációs és munkaügyi miniszter a vendégünk, és ő felelős a közbeszerzésekért is, és az Európai Unió tanácsának soros elnökségét képviseli, 45 percet fog a körünkben tölteni, tehát a vitát 11 óra 15-kor be kell fejeznünk, és akkor nem is húzom tovább az időt, hanem megadom a szót a miniszter úrnak, a kollégák pedig már is jelentkezhetnek, amennyiben hozzászólni kívánnak. Miniszter úr, nagy szeretettel köszöntjük. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szíves üdvözlés, szép jó reggelt kívánok mindannyiuknak. Először is nagyon szeretnék köszönetet mondani a Dán elnökségnek a kiváló munkáért, amelyet végzett. És köszönöm a bizottságoknak is a meghívót, a meghívást, és a bizottság minden tagjának azt a lehetőséget, hogy ma itt lehetünk. Igen, tisztelt elnök asszony, tisztelt Idre bizottság, igen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, tényleg nagyon nagy megtiszteltetés és egyben öröm számomra, hogy ma itt lehetek az Európai Parlamentben. Ugyanis a demokrácia intézményei és elvei itt példaértékűen megmutatkoznak. Az Európai Parlament az egyik legfontosabb pillére az Európai Uniónak. És éppen ezért nagyon örülök, hogy lehetőségem van arra, hogy az Önök bizottsága előtt szólhatok a ciprusi elnökség céljairól és prioritásairól, a telekommunikáció, az információs társadalom és az európai űrpolitika vonatkozásában, és megismerhetem az önök véleményét. Teljes mértékben meg vagyok győződve arról, hogy egy nagyon gyümölcsöző párbeszéd lesz közöttünk egy bizalmi légkör, amely hozzájárulhat a politika és a jogszabályalkotás jobbításához, azzal a céllal, hogy egy jobb Európát teremtsünk, amely megfelel a civil társadalom jogos elvárásainak. A digitális agenda egy kulcsfontosságú célkitűzése az Európai Uniónak, az Európai 2020-as stratégia megvalósításának egyik központi kérdése. Az új széles sávú infrastruktúra új generációjának megjelenése a digitális szolgáltatások megjelenése minden bizonyal hozzájárulnak ahhoz, hogy a nagysebességű hálózatokba egyre nagyobb befektetések történik. Ez növeli az Európai Unió értékét, növeli a termelékenységet és természetesen az innovációt is. Ebben a keretben Fontosak azok a tárgyalások, amelyeket az európai hálózatokról folytatunk, és ez egyben prioritást is jelent a ciprusi elnökség számára. Az elmúlt héten Strasbourgban a plenáris ülésen az Európai Parlament elnöke az Európai Bizottság és Ciprus közös nyilatkozatot fogalmaztak meg, amelyben rögzítették az együttműködést ciprusi elnökség alatt azzal a közös céllal, hogy egy nagyon becsvágyó, több éves pénzügyi keretet tudjanak kidolgozni, amely a növekedésbe és a foglalkoztatásba fektet be leginkább. A hálózatok kialakítása Európában nagyon fontos része a több éves pénzügyi tervnek, amelyről most folynak a tárgyalások, és nekünk ezt figyelemmel kell kísérni. Az Európai Parlamenttel konstruktív módon kívánunk együttműködni, hogy megteremtsük a feltételeit annak, hogy kialakulhasson a megállapodás, az egyetértés ebben a kérdésben, természetesen figyelembe véve a több éves pénzügyi terv, az MFF minden egyéb komponensét is. A ciprusi soros elnökség meg fogja vizsgálni az iránymutatásokat, a transeurópai hálózatokkal kapcsolatosan, különös tekintettel a telekommunikációra és ez mind a a hálózatok kiépítése keretében történik, és ezeket az iránymutatásokat, ez, ezeknek a célja, hogy gyorsabb befektetések történjenek a hálózatokba, a szolgáltatásokba. A ciprusi elnökség számára ez a kérdéskör mindenképpen prioritást jelent. És arra törekszünk, hogy egy általános hozzáállás, egy általános közelítés ö, megszülessen a tanácsban a, fontos az irányelv az információk továbbításáról, a közszféra információinak továbbításáról, és ez is nagyon fontos kérdés, ez biztosítja az átláthatóságot az Európai Unióban. Egy új keretre van szükség, hogy az információkat jobban lehessen hasznosítani és ez messze menő pozitív gazdasági hatásokkal is járhat, ugyanis feltételezhető, hogy az új vállalkozások, új munkahelyek hozzájárulását segíti majd elő, és a ciprusi elnökség ideje alatt ezért ezzel a kérdéssel is intenzíven kívánunk foglalkozni, és készek vagyunk együttműködni az önök bizottságával annak érdekében, hogy megteremtsük a megfelelő feltételeit annak, hogy már első olvasatban sikerüljön egyetértésre jutni. Az elnökség számára nagyon fontos a hálózatok és az információk biztonsága, és nagyon határozottan és nagyon konstruktív módon fogunk azon dolgozni, hangsúlyozni, hogy az európai szervezetek, amelyek az információk, a hálózatok biztonságáért felelnek, még jobban kiépüljenek, és az együttműködés is bővüljön az önök bizottságával. Az elnökség kész arra, hogy az európai biztonsági stratégiáról, az internet biztonsági stratégiájáról is megindítsa a vitát. A digitális gazdaság elősegítése érdekében nagyon fontos az, hogy a polgárok bizalma adott legyen. A polgárok és a vállalatok bízzanak az elektronikus üzleti forgalomban. És az elnökség dolgozik tovább azon a javaslaton, amelynek célja egy őksz európai jogi keret megteremtése az elektronikus üzleti forgalomba vetett bizalom kialakítása érdekében az elektronikus aláírásra, azonosításra gondoljunk, és nagyon meghatározó fontosságú még a ciprusú elnökség adat, hogy további komoly előrelépéseket tegyünk ezen a területen. Az új innovatív technológiák szerepe különösen fontos, és minden bizonyal egy kulcsfontosságú kerül, téma lesz a közlekedési politikáról szóló fehér könyv a digitális agenda keretében Európa számára. A ciprusi elnökség egy informális tanácsülésen a közlekedési és telekommunikációs miniszterek ülésén július 16-án, 17-én Nikóziában kísérletet tesz arra, hogy a digitális technológia szerepét hangsúlyozza a fenntartható fejlődésben, a közlekedés fenntartható fejlesztésében. Ennek a kezdeményezésnek a keretében arra fogunk törekedni, hogy egy kapcsolatot létesítsünk két meghatározó politikai terület között, egyrészt a digitális agenda, másrészt pedig a közlekedés politika között. Ennek a találkozónak a célja az lesz, hogy a két említett politikát segítsük, támogassuk, és optimálisan kihasználjuk az információkat és az intelligens közlekedési rendszereket minden közlekedési moduli, módusz e, vonatkozásában. Ezeknek a céloknak az elősegítése minden bizonyal hozzá fog járulni ahhoz, hogy az intermodális közlekedés fejlődjön és megfelelő keretet tudjunk kidolgozni az elektronikus tervezés számára, tehát a polgárok a személyszállítás elektronikus tervezésére, mégpedig hatékony módon. A az ülés eredményei az intelligens közlekedési rendszerekről szóló világkongresszuson is bemutatásra kerülnek majd, erre ő Ausztriában kerül majd sor, Ausztriá, erre Ausztriában októberben kerül majd sor. És az Európai Bizottság elnök a Sim Kallas és Nili Krősz is részt vesznek majd ezen a világkonferencián. A két parlamenti bizottság elnöke, az ITRE és a TRAN bizottság elnökei is meghívást kaptak, és nagyon reméljük, hogy önök is ott lesznek majd most július 16-17-én. És nagyon reméljük, hogy ez a rendezvény az európai, ezen itt az Európai Parlament is képviselve lesz, és azt is remélem, elnök asszony, hogy ön is megtisztel majd bennünket a jelenlétével. Az Európának hatékony űrpolitikára van szüksége, hogy, a, hogy továbbra is vezető pozíciót töltsön be világszerte bizonyos stratégiai területeken. A világűr az olyan eszközökkel szolgálhat, amelyek segítenek sok hatalmas világméretű kihívás megoldásában, amelyel a 21. társadalma szembesül. És ezért Európának éllovas szerepet kell játszania ezen a területen. A ciprusi elnökség éppen ezért arra törekszik, hogy megfelelő tanácsi következtetéseket fogadjanak el a világ, űr és az iparpolitika vonatkozásairól. Ezen túlmenően a ciprusi elnökség kész arra, hogy a tanácsban a jogszabályalkotási kezdeményezéseket megvizsgálja azokat, amelyeket a bizottság tett az európai Földmegfigyelő rendszer a GMES tovább vitelével kapcsolatban. Cél, hogy itt is előrelépés történjen. A globális szatellit, a műholdas navigációs rendszer, a GNSS, e az IGNOS és a Galileo tovább vitele is hozzá fog járulni az európai gazdasági növekedéshez. A Galileo szolgáltatások hasznot jelentenek az összes közlekedési hordozó számára, és új lehetőségeket is teremtenek a mobil telefónia területén. A ciprusi elnökség a Dán megközelítésből kiindulva, amit a tanács júniusban fogalmazott meg, ennek szellemében viszi tovább ezt a munkát, kiindul azokból a jogszabályalkotási javaslatokból, amelyek már megvannak, és amelyek a rádiós navigációs rendszerekkel, hálózatokkal foglalkoznak, de hát ez természetesen szintén része kell, hogy legyen az MFF-nek. A az elnökség kész, hogy az önök bizottságával szorosan együttműködjön, hogy megteremtődjenek a feltételei annak, hogy sikerüljön megállapodásra jutni ebben a kérdésben is. is lesz. És hát meg kell nézni a bizottság kezdeményezéseit ezekben a témakörökben egy olyan kezdeményezés, amely a meglévő rendeletek módosítását célozza a GNSS területén, és lesz egy jelentés, a decemberi csúcsra fog ez elkészülni. Az elnökség minden tőle telhetőt meg fog tenni, annak érdekében, hogy előbbre lépés történjen ebben a két jogszabályalkotási dossziéban. Nagyon fontos elérni, hogy hogy az együttműködés mindkettőnk hasznára legyen a bizottság, a parlament és a tanács hasznára. Elnök asszony, igen tisztelt képviselők, Ciprus először lesz az Európai Unió soros elnöke, és ez egy hatalmas kihívás számunkra. A hatalmas felelősségnek teljes mértékben tudatában vagyunk, és tudjuk, hogy milyen nehéz lesz ez a munka. És különös szerénységgel próbálunk transzparenciára, objektivitásra törekedni, és hozzájárulni ahhoz, hogy jobb Európa jöjjön létre. Örömmel várom az együttműködést a ciprusi elnökség alatt önökkel, és természetesen most rendelkezésükre állok, hogy esetleges kérdéseiket megválaszoljam, problémáikat megoldjam, így közösen tudjuk elérni azokat a becsvágyó célokat, amelyeket kitűztünk. Mi a digitális agendát szeretnénk előbbre vinni Európában, és köszönöm még egyszer a lehetőséget, és hogy most megvitathatjuk az elnökség prioritásait és én jó hallgató is vagyok, úgyhogy ha már most az önök részéről esetleg van mondani való, elkívánják mondani álláspontjukat, akkor én ezt szívesen meghallgatom, és ha tehetem, és tudom, válaszolok kérdéseikre. Grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm, miniszter úr. De Castillo képviselőasszony. Köszönöm szépen. Miniszter úr, üdvözlöm a körünkben, itt a szakbizottságban. Mi vagyunk az információs technológia, kommunikációs technológia, telekommunikáció, távközlés felelősei is itt a parlamentben, és Örülök, hogy a ciprusi elnökség elején meglátogat bennünket. Nem csak a néppárti frakció, amelyet én képviselek, mondja ezt, hanem meggyőződésem, hogy a szakbizottság valamennyi kollégája más alkalommal is kifejtettük ezt már egyébként. Nos, mindig készek leszünk arra, hogy szorosan együttműködjünk az illetékesekkel, az említett témákban az elnökség keretei között. Egy néhány pontra szeretnék kitérni, amelyeket ön külön kiemelt. A jelenleg, jelenleg igencsak intenzíven vizsgált anyag, és ez alatt az időszak alatt itt a ciprusi elnökség, és döntő jelentőségű lesz ez a terület a távközlés területén. Vagyis a Connecting Europe projektről beszélek, amely rendkívül fontos, és ön is részletesen kitért erre. Ebben az összefüggésben, elnök úr, szeretném, vagy miniszter úr, szeretném kiemelni a különböző hálózatok összekötésének szerepét, távközlési, közlekedési hálózatokról beszélünk. Ezek természetesen szorosan összefüggenek egymással egyes esetekben. A távközlésnél például nagyon szoros a kapcsolat. Az energiahálózatok esetében is nagyon fontos a kapcsolódás kérdése Például gondoljunk csak az intelligens hálózatok kialakítására, amelyek alapvető szerepet játszanak a hatékony energiaellátásban. Tehát a három nagy hálózat közös aspektusa az is, hogy rendkívül fontos valamennyi a belső piac szempontjából. Itt az EU-ban vonatkozik ez az EU konkrét területi belső piacára, vagy pedig úgy általában a belső piacra is elmondhatjuk, hogy ez a terület nagyon fontos. Egyébként mások is kiemelték már, ez alapvető fontosságú, ön is beszélt erről, hogy még intenzívebb politikát tudjunk folytatni a növekedés elősegítése érdekében, hiszen az Európai Unió versenyképessége itt kulcsfontosságú. Vagyis alapvető fontosságú. Itt a hálózatok fejlesztése, illetve azok interkonnektivitása, kölcsönös kapcsolódása az európai polgárok számára. És ez az ön területe, miniszter úr, és azt gondolom, hogy a szakbizottságunk is egyértelműen amellett teszi le a garast, hogy ezen a területen aktívan kell működnünk biztosak lehetnek abban, hogy mi folyamatosan igyekszünk kapcsolatban maradni. Köszönöm szépen. Patricia Troja következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is és a frakcióm is szeretne köszönetet mondani azért, hogy létrejöhetett ez a mai találkozó az elnökséggel. Nagyon fontos az a munka, amit önök végeznek az európai növekedés érdekében. Meggyőződésem, hogy az ciprusi elnökség a következő előkészíti a következő évek kemény munkáját. Például már most dolgozunk a több éves pénzügyi kereten. Ön is említette egyébként ezt a témát, a több éves pénzügyi keretet pénzügyi tervezést. Ezek rendkívül fontosak azon tartalmi részek szempontjából, amelyeket ön is említett, a transeurópai közlekedési és energiahálózatok szempontjából kulcsfontosságú, ez a széles sávú hálózatok fejlesztése is rendkívül fontos egy európai közegben, ha növekedni akarunk, ha azt szeretnénk, hogy a nagy projektek, amelyek időközben persze ismerté is váltak részben, tudjuk, hogy hol kellene aktívabban működni a hálózatok területén Európának, hol kellene intelligens hálózatokat kialakítani, hol kell a kölcsönös kapcsolódásokat létrehozni. Az előtte szóló kolléganő is említette ezt. Szükség van a megfelelő finanszírozásra, ehhez új finanszírozásra, új jellegű finanszírozásra is szükség van, nem az eddig megszokottakra csupán. Éppen ezért azt kérjük, hogy a következő hat hónapban azt vizsgálják meg, hogyan lehet pozitívan folytatni a tárgyalásokat a finanszírozás területén, hiszen enélkül nem lehet haladást elérni a hálózatok kiépítésében és egyéb politikai területeken is hátrányba kerülünk itt az Európai Unióban, hiszen foglalkoztatást akarunk, és növekedést akarunk Európában mindenek előtt. Ezért kérem önöktől, hogy a tárgyalást aktívan folytassák. Illovas szerep jut nekünk itt a parlamenten belül is, és kapcsolatokat ápolunk már korábbról is, persze voltak konfliktusok is egyébként, nyilván ezt tudjuk a Dán elnökség idején, mert az elnökség ott nagyon rugalmatlan volt. Reméljük, hogy ez változik, hogy a pénzügyi eszközök esetében, a projektkötvények esetében nagyobb rugalmasságra találunk. A legutóbbi plenáris ülésen a bizottsági javaslatról tárgyaltunk, és elfogadtuk, és hát tényleg új pénzügyi eszközöket kell felszabadítani. Természetesen önnek, ön is felelős, ez az önfelelősségi területe a közlekedésre fel, és köszönöm szépen Patricia Tojana, Tosanovszki úr parancs. Köszönöm szépen. Én is szeretném üdvözölni önt a kollégák után nagyon, hogy meghallgathattam az ön bevezetőjét a információs hálózatok fejlesztéséről. Ez a vita egyébként régóta folyik, ez az eszmecsere. Hogyan tudunk több támogatást biztosítani a műholdas rendszerek kialakításában? Ez alapvetően fontos a jövőbeli technológiai fejlődés és Európa versenyképessége szempontjából. A széles sáv területén előadó vagyok, egyébként raportőr vagyok, ön is említette ezt a területet. Ez egy rendkívül fontos új tevékenység, ahogyan itt ebben az Európai Unió részt vesz, mint egy 9 milliárd eurós összegről van szó, Egyrészt a nagy célunk az persze, hogy a növekedést erősítsük, másrészt nyilvánvalóan ügyelnünk kell a versenyképességre is, sőt, konkrétan a versenyre, amely fontos a szektor fejlődése szempontjából. Ez egy folyamatosan, gyorsan növekvő terület, és itt a verseny kereteit kell biztosítani. A ciprusi elnökség és említette, és én szeretném elfogadtatni az irányelvet az önök elnöksége ideje alatt, hiszen ez megmutatná, hogy az EU képes további növekedést kezdeményezni és ösztönözni egy ilyen ágazatban. A kollégáim is említették, hogy, hogy a kollégám is említett, Eh, nagyon fontos az információs hálózatok kialakítása, az intelligens energiahálózatok alapfeltétele ez Európában. Ez komoly technológiát igényel, komoly felkészültséget, és eh, meg kell néznünk, hogyan tudjuk a különböző országok erőfeszítéseit harmonizálni, összhangba hozni, és itt a az elnökség pozíciója természetesen nagyon nehéz, hiszen egy nagyon összetett, bonyolult műszaki feladatról is van szó. Nyilvánvaló, hogy kellemetlen ö, helyzetek is előfordulhatnak, például a kárt okozó verseny, és na, a verseny feltételei között kell az együttműködést biztosítani, ez nagyon fontos. Nagyon örülök annak, hogy ön említette ezt a fontos széles sávú területet és a műholdas kommunikációt. Köszönöm szépen. Nibla asszony. Köszönöm szépen. Elnök asszony, miniszter urak, vagy miniszter úr és urak, köszönöm, hogy eljöttek. A ciprusi elnökségnek sok szerencsét kívánok a munkájuk elvégzése során, hiszen nagy felelősséget vállaltak itt Európában. A digitális belső piac itt Európában egy olyan terület, amelyen régóta foglalkozunk itt Európában, Nem régiben az önök elődjével fogadtuk el a roaming rend, roaming szabályozást. Tehát láthatjuk, hogy nagyon sok részletmunkát végeztünk az elmúlt hónapokban, években, Ön is említette, miniszter úr, hogy számos terület van, ahol dolgoznunk kell, és az előttem szóló kollégához csatlakozni tudok számunkra. A széles sávú fejlesztés Európában nagyon fontos. A bizottságot ebben támogatni akarjuk, ahol csak tudjuk. Folyamatosan tárgyalunk, és hát itt szóba kerülnek a projektkötvények is, amelyek az infrastruktúrális a szélessávú területen rendkívül fontosak. Ebben is abszolút támogatásunkat élvezik, és bízunk abban, hogy az önök elnöksége alatt további haladás történik. Két konkrét kérdésem van egyébként. És természetesen az ön illetékességhez tartozik az adatvédelem, az adatvédelmi rendelet, amely eh, a különböző hatóságok együttműködését is kézbe venni, és eh, hol tartanak a tagállamokkal folyó tárgyalások, folynak ezek, milyen célkitűzéseik vannak például az önök eh, elnökségének idejére is, hogy az adott esetben a parlament és a tanács megállapodásának első vonalai is felmerülnek már, vagy még nem tartunk ott. Aztán a második kérdés pedig, ami újra is felmerül, az európai cloud computing mm, mennyiben tudják ezt támogatni, pillanatnyilag milyen fáradozásaik vannak ezen a területen. Nagyon hálás lennék, hogyha ezeket a témákat fel tudná vetni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pródi úr. Köszönöm szépen. Elnök hogy köszönöm miniszter úr, hogy eljött ma. Elégedetten veszem tudomásul, hogy igen, csak elkötelezettnek mutatkozik a műholdas állózatok kialakításában. Mindenek előtt, ami a GMS-t és a Galileót illeti nagyon fontos, hogy itt folytassuk a munkát ezen a területen, hogy kialakuljanak azok az európai infrastruktúrák, amelyek a technológiai csúcsot képviselik. Ezek fontos eszközei annak, hogy a politikánkat meg tudjuk valósítani. Éppen a környezetvédelem, a környezetvédelmi politikáról van szó, az energiapolitikáról és a kommunikációs politikáról. Ez már csak azért is fontos, hogy létrehozok a szükséges beruházásokat ezen a területen, méghozzá rövid távon belül. Éppen azért, mert nehéz gazdasági helyzetben vagyunk, éppen azért, mert ilyen nehéz gazdasági helyzetben vagyunk, kell beruháznunk. Az európai infrastruktúrába kell beruháznunk, ez az ideális megközelítés annak érdekében, hogy ezt a nehéz helyzetet meghaladjuk, amelyben vagyunk. Ilyen értelemben Bízunk az ön elkötelezettségében, hogy megfelelő innovációkat alkalmazzunk, de például pénzügyi területen is innovatívak legyünk, és a közösségi költségvetésből sikerüljön finanszírozni ilyen témákat. Nagyon fontos, hogy az áramhálózatokba is beruházzunk, korszerű hálózatokra van szükség, és ehhez fel kell használni azokat a technológiákat, amelyekkel például akár egy harmaddal is fogyasztani lehet a felhasználást, de a közlekedésre ugyanez ez vonatkozik. Az energiahálózatot tehát racionalizálni kell. És ehhez szükség van az energia köztes tárolására, ami egy óriási lépést jelentene. Vagyis ez egy rendkívül fontos, sürgető feladat, hogy ezzel foglalkozunk. Vonatkozik ez egyébként más infrastruktúrákra is. Mi abban bízunk, hogy a tanácsban sikerül egy európai szellemben eljárni. Ezek olyan struktúrák, amelyek hasznára válnak az egész Európai Uniónak. Ilyen értelemben tehát EU infrastruktúráként kell ezeket látni. Köszönöm szépen, Pródi úr, Ódi úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm miniszter úr az európai elkötelezettséget is. Ez egyik központi téma a transzeurópai telekommunikációs hálózatok, távközlési hálózatok, módosító indítványok előterjesztésére van egy határidőnk, hogy hogyan alakítsuk ki. Ez, ez, egy, ez egy olyan irányelv, amelyet még szeretnék elfogadni a két az önök elnöksége alatt. A lefedettségi rátáról szeretnék röviden szólni. Mi azt mondjuk, hogy 50% legyen ez ne, vagy egy ilyen javaslat született, de nem hiszem, hogy a polgáraink ezzel elégedettek lennénk. Hogyan tudják, vagy hogyan akarják önök biztosítani azt, hogy az európai polgárok tényleg esélyegyenlőséget élvezzenek a szolgáltatásban, bárhol legyenek Európában. Itt európai ösztönzőket kell kialakítani. A parlament részéről is persze, és a tanács részéről is. És ehhez persze finanszírozás is kell, és úgy látjuk, hogy itt a bizottság kevés fantáziát mutat, hogy olyan tagállamból jövök, eh, ahol a 20. században a villamosítást finanszírozni tudtuk a vidéken is, egy apró illeték bevezetésével a fogyasztás során. Ez azt jelenti, hogy az összes fogyasztó finanszírozta a vidéki térségek eh, fejlesztését. Hát mi ahhoz vezetett annak idején, hogy 15 éven belül mindenkit sikerült csatlakoztatni a hálózatra. Ön hogyan reagál erre egy ilyen kötelező európai szintű illeték bevezetéséről, hozzájárulás bevezetéséről van szó, a fogyasztásra vetnénk ezt ki, annak érdekében, hogy az európai infrastruktúrát finanszírozni lehessen, főleg a telekommunikáció távközlés területén, de alkalmazni lehet ezt más területen is. Egyébként más képviselők is említettek már ilyet, akár az energiahálózatokban is gondolkodhatnánk. Köszönöm szépen Odi úrnak. Pillanatilag nem látok más hozzászólót, ezért aztán miniszter úrnak meg is adom a szót. Florenzo úr, parancsoljon. Mikrofon nélkül szólalt fel a miniszter úr, mikrofont kérünk. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, megjegyzéseket. Szeretném megköszönni önöknek, amiért közvetlen támogatásukról biztosítják a ciprusi soros elnökséget annak érdekében, hogy el tudjuk érni célkitűzéseinket. Gondolok itt főként azokra a prioritásokra, amelyeket már azonosítottunk, de gondolok mindazon dossziékra is, amelyeket úgymond örököltünk az előző soros elnökségektől, és amelyeket lehetőleg sikerre kell vinnünk majd az elkövetkezendő hat hónap során. Kászilavera úr, ön több kérdést is felvetett. Köszönöm szépen a kedves szavait és a konstruktív hozzászólását. A Connecting Europe Facility, azaz Európai Összekapcsolódási Eszköz mindenképpen kulcsfontosságú és a ciprusi soros elnökség prioritásként kezeli azt. Mindenképpen elmondható, hogy a három ágazat hálózatai között van egy kapcsolódási pont. Ez a három hálózat kell, hogy megteremtse a siker előfeltételeit. Igazi hozzáadott értékre van szükség ezen a területen, és a magán ágazat részéről is a magán gazdaság részéről befektetésekre van szükség. Ez tükrözi, ezt tükrözi az is, az a szellem is, amelyben elfogadtuk a munkaprogramokat. Ezen munkaprogramok révén kell bevonnunk a magángazdaságot, és kell növelnünk a beruházások volumenét, annak érdekében, hogy mielőbb létrejöjjön kialakuljon ez a technológiai haladás, fejlődés. Szeretném megismételni, hogy a parlamenttel nagyon szívesen együttműködünk ezen a területen. Egy másik képviselő felvetette, mennyire fontosak a TEN-T hálózatok, a közlekedés és energetikai transzeurópai hálózatok. Egyet tudok érteni ezzel. Nagyon keményen fogunk dolgozni azon, hogy biztosítsuk, hogy ezek az ágazatok előtérbe kerüljenek hiszen nagyon is tisztában vagyunk azzal, hogy fontos az előbbre jutás, gazdasági értelemben is a technológiai fejlődés ösztönzése is rendkívül fontos, ez utóbbi természetesen versenyképesebbé fogja tenni Európát ezen a területen. Az Európai Összekapcsolódási Eszköz Connecting Europe Facility természetesen felmerül a többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalások során is. A végső döntés tehát csak azután születhet meg, hogy a tanács az MFF-et, az ahhoz kapcsolódó kérdéseket lezárta. Mi azonban igyekezni fogunk a lehető legnagyobb előrelépést elérni soros elnökségünk során ezen a téren, és természetesen, ha lehetséges, mindenképpen megoldást, megállapodást szeretnénk elérni. az Anaszki úrnak mondom, aki a műhold, műholdas rendszerekről beszélt. Kétség kívül egy nagyon fontos ágazatról van szó, amely közvetlenül az európai gazdaság javára válhat hozzájárulhat a versenyképesség növekedéséhez, és reménykedünk abban, hogy közösen tudjuk szavatolni a közeljövőben, hogy a döntések teljes végrehajtása, maradéktalan megvalósítása lehetővé válik. Ezek a programok rendkívül fontosak, a rendszert a lehető leggyorsabban működőképessé kell tenni, hogy ezen a téren növelni tudjuk Európa versenyképességét. Minden rendelkezésünkre álló eszközt megragadunk ahhoz, hogy biztosítsuk, hogy a többi szereplő, a többi érintett rádöbbenjen arra, hogy mennyire fontos és sürgős hogy ezen a téren haladás, előrelépés történjen. Nibler asszonyhoz fordulok most. Ami a közférából származó információk felhasználását illeti. A Dán soros elnökség alatt a tanács előrelépést tett ezen a téren, és azt hiszem most már megszülettek az előfeltételei a megállapodásnak. Ami az európai űrbiztonsági stratégiát illeti, a bizottság egyelőre nem tette közzé dokumentumát, szeptemberre várható ez. A tanácsban decemberben lesz majd ebben a témakörben egy eszmecsere a telekommunikációs és közlekedési miniszterek részvételével. Az űrkutatás témája tehát decemberben került terítékre, de természetesen a kiberbűnözés is rendkívül fontos kérdés, és ezzel függ össze felvetették ezt a kérdést, és mi természetesen örömmel megvizsgálunk bármiféle javaslatot az Európai Tanács, az Európai Bizottság részéről ebben a tárgykörben. Pródi úr. Csak egyet érteni tudok az ön megjegyzéseivel. Időben kell cselekednünk annak érdekében, hogy rendelkezésre álljanak a megfelelő eszközök. Elmondtam már, mindent megteszünk azért, hogy ezeket a programokat előbbre mozdítsuk. Ezek nagyon fontos programok, ide tartozik a GMS is. Ez természetesen összefügg azonban a költségvetési tárgyalásokkal is, és ebben az összefüggésben megvizsgáljuk majd az Európai Bizottság által előterjesztett jogalkotási javaslatokat is. Ódi úr! Szeretném önt biztosítani arról, hogy készen állunk arra, hogy ezt a részleges általános megközelítést, ami a transeurópai hálózatokat illeti, a tanácsban decemberben elfogadjuk. Tisztában vagyunk azzal, hogy milyen fontos témáról van szó, és keményen fogunk dolgozni. A siker érdekében Legalábbis ezt a részleges általános megközelítést szeretnénk decemberben a tanácsban elfogadni. Meggyőződésünk továbbá, hogy az európai polgárok számára biztosítanunk kell az esélyegyenlőséget, bárhol is helyezkedjenek el az Európai Unión belül. Ennek megfelelően projekteket kell végrehajtanunk, amelyek megteremtik az esélyegyenlőség előfeltételét. Utaltam már arra, hogy a magángazdaság beruházásai is rendkívül fontosak ezen a téren. A trans-európai telekommunikációs hálózatok, az európai közlekedési hálózatok, tehát a politikánk összes eleme ide tartozik a műholdas navigáció, a föld megfigyelés és hasonlók. Minden egyes programnak és elemnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy az Európai Unió gazdasági és területi kohéziója érvényre juthasson. Minden egyes soros elnökségnek hozzá kell járulnia e cél eléréséhez. Nagyon szépen köszönöm. Bene, ringraziamo. Nagyon szépen köszönjük a miniszter úrnak, hogy eljött ma hozzánk. Nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen nyitott volt, és reagált az összes felvetésünkre, és hogy meghívott bennünket július 16-ára, 17-ére, amikor is Cipruson a soros elnökség egy ülést szervez az intelligens közlekedési hálózatok tárgykörében meg fogjuk vizsgálni, hogy a szakbizottságunkból valaki el tud-e majd utazni. Egyelőre nagyon szépen köszönjük önnek, és sok sikert kívánunk önnek a soros elnökséghez, és jó hazautat! Kérem, maradjanak a teremben, ugyanis a következő miniszterünk is megérkezett már.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 dando... Rendben van. A második miniszterünk is megérkezett. Szeretettel üdvözlöm Szilik Jotiszorat, a két Ciprus kereskedelmi ipar és turisztikai minisztere. És ő is ezúttal természetesen az Európai Unió tanácsának soros elnökségét képviseli nálunk. Üdvözöljük miniszter úr, és érdeklődve hallgatjuk előadását, parancsoljon. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt alelnök asszony, tisztelt európai parlamenti képviselők, tisztelt ITRE szakbizottsági tagok, tisztelt hölgyeim és uraim. Ma mutatkozom be itt az Európai Parlamentben és az ITRE szakbizottságban Ezzel gyakorlatilag annak a szokásnak teszek eleget, hogy a soros elnökség tájékoztatja az érintett parlamenti szakbizottságokat a prioritásairól. Szeretném még egyszer kiemelni, milyen fontos szerepet játszik az Európai Parlament, és milyen fontos módon járul hozzá ahhoz, hogy egy jobb jövőt teremtsünk az európai polgárok számára. A ciprusi soros elnökség fő célja is ugye az, hogy jobb Európát teremtsünk a polgárok számára. A Lisszaboni szerződés révén az Európai Parlament jogosítványai kiépültek az együttdöntési eljárásban. Szeretném elmondani, készen állunk a szoros együttműködésre önökkel, hogy sikere vigyük azokat a dossziékat, amelyeket 2012 második fél évében kell megvizsgálnunk az ipar, a vállalkozások és az energiaügy területén. Először is szeretném elmondani, milyen fontos témákkal kell majd foglalkozzunk az elkövetkezendő hat hónap során. Ahogyan arról megállapodtunk, a trió elnökségen belül. Szeretném megragadni az alkalmat, és szeretnék köszönetet mondani a lengyel és a dán soros elnökségnek a jó együttműködésért az elmúlt időszakban, és köszönöm nekik a már elért fontos előrelépéseket is a fontos kérdésekben, tekintettel a KKV-kra és a vállalkozási kedvre. Nagyon fontos, hogy Európában újra növekedés jöjjön létre. A növekedés többek között azt is jelenti, hogy olyan politikákat alakítsunk ki és mozdítsunk elő, amelyek a KKV-kat támogatják, és a vállalkozási kedvet is fellendítik. Ez a téma a versenyképesség területén a mi legfőbb prioritásunk a soros elnökségünk során. A jelenlegi válságot ugyanis nem lehet megoldani, csak szigorú megszorítások révén. Fontos, hogy ezen megszorításokkal párhuzamosan növekedési intézkedéseket foganatosítsunk a KKV-k javára, hiszen ők képezik az európai gazdaság fő pillérét. Innovációra van szükség ezen a téren. Ezek azok a vállalatok, amelyek munkahelyeket teremtenek, és ezzel hozzájárulnak a társadalmi kohézióhoz is. 2012. május 30-án a versenyképességi tanácsban megállapodásra jutottunk ebben, és a rendelet tervezetet a versenyképesség előmozdítására, főként a KKV-k tekintetében COSME 2014-től 2020-ig, ezt továbbra is előmozdítjuk, és remélhetőleg a parlamenttel sikerül megállapodásra jutnunk ebben. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az intézmények egyértelmű politikai üzenetet fogalmazzanak meg munkájuk révén, és világosan tegyék, hogy nagyon fontos a vállalkozási kedv támogatása főként a kis és középvállalatok esetében, akiket különösen súlyosan érint a gazdasági válság. Ennek értelmében megpróbáljuk majd a vállalkozási kedvet előmozdítani a fiatalok körében is, főként, és megpróbálunk majd egy vállalati kultúrát már ifjúkorban tudatosítani, kialakítani. Szeretnénk továbbá második esélyt biztosítani azon vállalatok számára, vagy vállalkozók számára, akiknek ö, csődöt kellett jelenteniük. A jelenlegi gazdasági körülmények megkövetelik, hogy egy olyan új vállalkozói generáció nőjön fel, amelyet támogatunk, és amely támogatásunkkal új szolgáltatásokat és újszerű, innovatív termékeket alakíthat ki. Az informális versenyképességi tanács keretében Nikóziában július 18-án, 19-én beszélünk majd ezen témákról. Ugyanakkor hangsúlyt fektetünk arra, hogy a kisvállalkozói intézkedés csomag megvalósítása területén is előrelépés történjen. Az Európai Bizottság jelentést is készít ebben a témakörben. A ciprusi soros elnökség nagyon fontosnak tartja, hogy a kisvállalkozói intézkedés csomag elfogadása után néhány évvel megállapítsuk, milyen eredmények születtek, és melyek azok az intézkedések, amelyeket erősítenünk kell a jövőben, a KKV-k érdekében. A ciprusi soros elnökség ennek megfelelő következtetéseket szeretne megfogalmazni 2012. december 10-én, ami az iparpolitikát illeti. Nos, az ipar területén a ciprusi soros elnökség úgy gondolja, hogy a növekedést és a jólétet kell előmozdítani Európában egy megfelelő iparpolitika révén, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltatások és termékek ára csökkenjen, nőjön a versenyképesség, és ezáltal új munkahelyek jöjjenek létre, valamint a termelékenység is növekedjen az egész európai gazdaságban. A feldolgozó iparágak és a beszállítóik a magángazdaság 50%-át teszik ki, 50%-át a munkahelyeknek, az exportoknak és a magánberuházásoknak és a kutatás és fejlesztés területén. Ennek értelmében támogatjuk azt az új iparpolitikát, amely különböző vezető kezdeményezésekből, kiemelt kezdeményezésekből épül fel az Európa 2020 stratégia keretén belül. A soros elnökségünk alatt szeretnénk az Európai Bizottság jelentését megvizsgálni az stratégia végrehajtásával kapcsolatosan. A ciprusi soros elnökség úgy gondolja, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben az iparpolitikát tovább kell erősítenünk, és ennek értelmében további javulásra is lehetőség mutatkozik. A különböző ágazatokban megvizsgáljuk majd a kezdeményezéseket, ami a nyersanyagokat illeti, az autóipart, az általános alkalmazású alapvető technológiákat, és ami a hajógyárakat illeti. Nos, az iparpolitika területen ezeket tartjuk kiemelt témáknak, és szeretnénk különböző kezdeményezéseket is útjukra indítani az energetika területén. Nagyon fontos, hogy biztosítsuk a fenntartható energiát és biztonságos energiaellátás, ez hozzájárul az európai versenyképességhez és az intelligens, inkluzív növekedéshez is. Az Európai Uniós szintű tevékenység hozzáadott értéket kell, hogy teremtsen. A ciprusi soros elnökség az eddigi tevékenységeket szeretné folytatni ezen a téren. Az európai hál- hálózatok, energia, infrastruktúra modernizálása, korszerűsítés és a hálózatok kapcsolása rendkívül fontosságú, a tekintetben, hogy létrehozzunk egy energetikai belső piacot, és megerősítsük a szolidaritást a tagállamok között. Ami az Európai Unióban a az ellátás biztonságát, illeti az energiahatékonyságot és a megújuló energiaforrások kiaknázását, ezek is nagyon fontos területek. A transzeurópai energetikai hálózatokra vonatkozó munka a ciprusi soros elnökség egyik prioritása. Ezen a téren fontos, hogy a megfelelő intézkedéseket mielőbb végrehajtsuk, és remélhetőleg év sikerül elérnünk egy első olvasatbeli megállapodást. Ez azonban csak akkor lehetséges, hogyha betartjuk a szigorú határidőket, éppen ezért nagyon hasznos lenne, hogyha az étre a módosítóit mielőbb benyújtaná, azért, hogy ezeket a tanács meg is tudja vizsgálni. Fontos a határidők betartásával kapcsolatosan az is, hogy ne legyen késlekedés a többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalásokban, illetve az európai összekapcsolási eszköz kapcsán se legyen késlekedés. Remélhetőleg mielőbb sikerül a szabályokat és a keretet meghatároznunk az energiainfrastruktúra kiépítése vonatkozásában. Ezzel szeretnénk elérni ugye a célkitűzéseinket, tudjuk, hogy a Szüvegházhatású gázok arányát 20%-kal szeretnénk csökkenteni, 20%-kal növeljük, növelni akarjuk az energiahatékonyságot és a megújulók részarányát az energia mixben. Az Európai Uniónak érdeke, hogy fenntartsa az unió határain belül történő kőolaj és földgáz kitermelést, egyrészt a munkahelyek fenntartása miatt, a vállalkozási lehetőségek fenntartása miatt és az ellátás, az energiaellátás biztonsága miatt. Természetesen a kockázatokat nem tudjuk teljes mértékben megszüntetni, mint ahogyan az az emberi tevékenységek esetében általában így van. Ez érinti a nyílt tengeri kőolaj és földgáz kitermelést is, de mindent meg fogunk tenni a biztonság érdekében és a környezet és az emberek optimális védelme érdekében is. Van egy erre vonatkozó rendelettervezet a nyílt tengeri kitermelés vonatkozásában, ami a lelőhelyek feltárását, kutatását, illetve valamint a kitermelést. Remélhetőleg sikerül sikereket elérnünk ezen a téren, a parlamenttel való együttműködésben is, és remélhetőleg sikerül mielőbb felvenni a tárgyalásokat a parlamenttel ebben a kérdésben. Szeretném elmondani, hogy az energiaellátás biztonsága az Európai Unióban miniszteri szinten is szóba kerül majd. Novemberben lesz egy rendezvényünk, erre vonatkozóan az Európai Bizottsággal és a tagállamokkal együtt szervezzük meg ezt az ülést, valamint a mediterrán térség belédélés keleti szomszédainkkal. A, köz, a földközi tenger egy zárt tenger, úgymond, ezért fontos, hogy ne csak az Európai Unión belül tárgyaljunk ezekről a kérdésekről, hanem egyeztessünk a déli, keleti szomszédainkkal is. Különböző feltárási és fúrási tevékenységek zajlanak. Ezeken a területeken fontos tehát, hogy ezt egyeztessünk szomszédainkkal is. Ennek értelmében fogjuk megszervezni az általam említett rendezvényt, és szeretnénk majd egy közös nyilatkozatot elfogadni, amely elfogadható az összes érintett ország számára, és amely a kockázatokról, a biztonsági szempontokról és a környezeti szempontokról is szól, ami a nyíltengeri föld, földgáz és kőolajkitermelést illeti. Ami a megújuló energiákat illeti a ciprusi soros elnökség célja, hogy decemberben következtetéseket fogadjon el ezzel kapcsolatosan meggyőződésünk, hogy a megújuló energiák arányának további növelése egy politikai támogatást előfeltételez, az infrastruktúrákat, azok összekapcsolását kell javítanunk, és egy megfelelő belső piacot is kell teremtenünk. Soros elnökségünk alatt továbbá figyelembe fogjuk venni az Európai Bizottság nyilatkozatát is, illetve közleményét, ami a 2050-ig terjedő időszakra vonatkozó intézkedéseket illeti. A 2020-on túlmutató időszakra vonatkozóan nagyon fontos, hogy a megújuló energiák arányát tovább növeljük. Az erre vonatkozó előkészületeket szeretnénk elvégezni, annak érdekében, hogy 2030-ig meghozhassuk a döntéseket. Nem csak a tanács számára fontos ez, hanem véleményünk szerint a parlament számára is fontos témáról van szó, ezért meghívásokat költünk szét egy informális miniszteri találkozóra, szeptember 17-ére Ciprusban kerül sor erre a találkozóra, és itt a megújuló energiákról lesz elsősorban szó. Emellett elnökségünk alatt szeretnénk megállapodni a parlamenttel a rendelettervezet kapcsán, amely a az Energy Star programra vonatkozik, illetve az irodai készülékekre. Úgy gondoljuk, hogy az Energy Star, amely ugye egy USA-EU e megállapodás tárgya, hozzájárul a 20%-os energia megtakarításhoz 2020-ig terjedően, ugyanakkor fontos ebben mielőbb megállapodásra jutni, ezáltal bezárulhat egy olyan hézag, amely adott esetben létrejöhet, hogyha az eddigi megállapodás véget ér időközben. Köszönöm szépen a figyelmüket, és természetesen szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm szépen, miniszter úr! Nagyon szépen köszönöm, és következnek a hozzászólások. Mindenki egy percet kap, hogy legyen öt perce a miniszter úrnak válaszolni. Az első hozzászóló. Köszönöm szépen. Miniszter úr, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm mindazt, amit elmondott nekünk a bevezetőjében. Azt hiszem, hogy az a két téma, amelyről szólt, az ipari vállalkozási szellem és az energia területe nagyon szoros összefüggésben állnak a versenyképességgel. És ezt hangsúlyozni kell, ez egy meghatározó kritérium arra, hogy nem szabad elhanyagolni ezeket a területeket a tevékenységünk során. Jelenleg Európa egyértelműen nem képes, nem versenyképes, és nem is lehet így módon egyenjogú Európán belül sem biztosított a versenyképesség, de Európán kívül is nehéz így a fellépés. Az innováció, a know-how, az ö, agregáció az, amire felhívta a figyelmet, hogy milyen fontos szerepet játszanak a kis és középvállalatok, nekik ö, együttműködni is tudni kell ahhoz, hogy közösen legyenek erősek. és nagyon jónak tartjuk, hogy mindenek előtt erre összpontosítanak. Az energiával kapcsolatban nem szólt az atomenergiáról megújuló energiaforrásnak, vagy veszélyes erő, erő, energiaforrásnak tekinti ön ezt. És az energia kapcsán figyelembe kell venni azt is, hogy van lehetőség a gazdaság, a foglalkoztatás, a szociális aspektusok vonatkozásában, hogy a versenyképesség itt meghatározó, ez pedig modernizálást jelent. És van még két további változó, amikről nem szólt, az eszközök és a határidők. Mi a helyzet a, a forrásokkal, a Connecting Europe vagy a többi programban, ezek elengedhetetlenek, és lehetőséget kell biztosítani magánforrások bevonására, és ez szerintem elengedhetetlen, és a határidő kapcsán is jó lenne hallani valamit, hogy 2012, 14, 20, 2030, tehát hogy lássuk azt is, hogy a kezdeményezések azonnal beindulnak, és hogy lesznek nagyon gyors eredmények is. Most nem rövid távú politikára gondolok, amely már holnap lehetővé tenni a szociális problémák megoldását. Köszönöm. Köszönöm én is. Katalin van Blant kolléganő. Köszönöm szépen. Elnök asszony, igen, tisztelt miniszter úr, találkoztunk már az ön szép és napos országában, ahol már volt közöttünk megbeszélés, és hát mégiscsak szeretném megismételni a kollégák kedvéért, amiről ott beszéltünk hogy nagyon sok lehetőségük, adójuk van ahhoz, hogy jó elnökséget tudjanak megvalósítani. Az önök ország a kis ország, és így azután nem is annyira a saját érdekeiket helyezik majd előtérbe, hanem sokkal inkább képesek kompromisszumokat kötni. Azt hiszem, hogy ez a horizontális kérdéskör, amelyről ön szólt, az ipar, és az energia hogyan függenek össze, és hogy mindennek tükröződnie kell a több éves pénzügyi tervben. Tudom, hogy ön és a kollégái a tanácsban arra fognak törekedni, hogy sikerüljön megállapodniuk. Nagyon sok sikert kívánok, és mi is ezt ezt a célt követjük, becsvágyó pénzügyi tervet szeretnénk, nem csak azt akarjuk, hogy takarékoskodjunk, hanem hogy befektetések is legyenek az Európai Unióban. És a legfontosabb kérdés az energia. Említette a megújuló energiaforrásokat hogy milyen terveink vannak 2050-ig. És az én frakcióm szempontjából elengedhetetlen, hogy valamilyen kompromisszumot alakítsunk ki amelyek kötelező célkütőzéseket fogalmaznak meg az energiahatékonysága, megújuló energiaforrások és a CO2 kibocsátások vonatkozásában. Ön az Európa 2020-as stratégiáról is szólt, talán 30-40-50 százalék lenne egy elképzelhető aránya, de hát majd meg kell nézni. És végül pedig még szeretnék megemlíteni valamit, ezt már hallottuk az előttem szólótól, hogy nem szólt az atomenergiáról. vannak elhangzott, hogy az Európai Parlament nem reagált az atomerőmű építésére Törökországban. Na most akkor miért, miért épülnek atomerőművek mindig a határmenti térségekben? Ez, ez egyfajta mm, szomszédsági politika, mert nem feltétlenül baráti, hát nem tudom, minden esetre sok sikert kívánok önöknek az elnökséghez és a parlament támogatására számogathatnak. Köszönöm, Róde kolléganő. Róde. Tessék parancsolni. Kollega, köszönöm szépen. Örülök, hogy eljött hozzánk, és köszönöm ezt a sok jó szándékot, amiről beszámolt. Biztos, hogy ez mind tényleg csupa jó szándék, és nagyon sok célt fogalmaztak meg, a, ezeket a tanács, a parlament és a bizottság már régóta el akarja érni, és hát minden alkalommal, amikor egy miniszterrel találkozunk itt ebben a teremben, akkor a kérdés mindig felmerül, hogy hogyan, hogyan kell mindennek, meg nagyon sok jó politikai szándék van, rettenetesen sok ö, szép célkitűzés, csak hát nem látom a világos választ a hogyanra, hogyan tudjuk elérni, akarjuk elérni ezeket a célokat. Egy javaslatot szeretnék tenni. Ennek segítségével biztosítható, hogy valóban valóságá váljon ez a sok szép cél. Az elnökség nem követi el azokat a hibákat, amelyeket az elnökségek mindig elkövettek, hogy még újabb karácsonyfákat díszítsenek fel, hanem hanem csak a megvalósításra, megvalósításra, megvalósításra törekedjen, és legyen mindaz realitás, ami már megvan a rendeletekben, meg az irányelvekben. Annyi irányelvünk van a belső piacon, amelyeket egyszerűen nem vettek át a tagállamok. És hogyha az elnökség egyszer merne, a megvalósításra koncentrálni, akkor bizony komolyan előre tudnánk lépni a belső piac kiteljesítésében. Köszönöm. Köszönöm szépen, Róde kollega. És most a Vella kolléganő. Köszönöm, elnök asszony, miniszter úr, nagy szeretettel köszöntjük. Minden jót kívánok önnek a elnöki teendőkhöz és néhány éve mi foglalkozunk a dél keleti térséggel a földközi tengeren, és ott nagyon komoly helyeket találtak. Ön szólt az ellátás biztonságáról, miniszter úr. Az ellátás biztonsága az EU belső piaca számára tehát nagyon sok forrást, illetve lelőhelyet találtak, és Izrael már autonóm az energiaellátásban, és hát Ciprus is független kíván lenni az energiaellátását illetően. És ez valóban egy nagyon fontos szerep, amelyet Ciprus, Ciprus vállalna. És nagyon jó lenne, hogyha a tagállamok képesek lennének ellátni saját magukat energiával. Ciprus nagyon jó kapcsolatokat tart fenn az arab országokkal és Izraellel is. Említett egy kongresszust, ahol az energiaügyi miniszterek vesznek részt, a földközi tengeri országokból is. Ezt én nagyon üdvözlöm, és ez biztos, hogy komolyan hozzá fog járulni ahhoz, hogy javuljanak a kapcsolatok azzal az új régióval, amely kialakul az arab tavasz után. Fontos, hogy ezek az országok jó kapcsolatot ápoljanak az Európai Unióval. A kérdésem a következő. Ebben a keretben, tehát az arab világgal való együttműködésben hangsúlyt helyeznek az ellátás biztonságára? az energiaellátás biztonságára? Fognak esetleg új energiaforrásokat feltárni, hogy így módon ne csak Dél-Kelet-Európa profitáljon ebből, nem csak ott kell ezt tisztázni, hanem hát a, a többi ország is. Úgyhogy itt kellene talán elkezdeni lépni. Ez fontos lenne egész Európa energiaellátása szempontjából. Köszönöm. Hácikori úr. Én is üdvözlöm a Ciprusi Köztársaság miniszterét körünkben és ciprusi képviselőként én már nagyon sok minisztert hallottam. Őszintén szólva azt kell, hogy mondjam, hogy most rögtön a ciprusi tanács elnökség elején és, és egyértelmű a konstruktív hozzáállás. Nem csak azért, mert Ciprus kis ország, és nem annyira a nemzeti érdekeket tartja elsődlegesen szem előtt. Hangsúlyozom, amit már elmondott a miniszter úr, hogy az Európai Unió nem csak a takarékosságról kell, hogy szóljon, hanem növekedésről is, még akkor is, hogyha ez nem egyértelműen tisztázott. Még nagyon sok tárgyalásra lesz szükség, hogy ezeket a célokat elérjük. A kérdésem a következő. Részletesen szólt a kis és középvállalatokról a bevezetőjében. 2,5 millió euró áll rendelkezésre ezek támogatására. Ha nem tévedek, akkor a KKV-k több millióan is léteznek az Európai Unióban, úgyhogy nem tudom, hogy akkor a növekedésük és a növekvő szerepük hogyan biztosítható ekkora támogatási eszközzel. Esetleg nem tudnák elérni, hogy egy kicsit növeljék ezeket a forrásokat? Köszönöm szépen, Weber kollega. Igen, csatlakozom az előttem szólókhoz, és üdvözlöm Önt, miniszter úr és elmondta többek között azt is, hogy milyen nagy szükség van a vállalkozói szellem és a vállalkozások erősítésére. Egy új generációja jelent meg a vállalatvezetőknek Európában, ennek nagyon nagy a jelentősége. Ezen túlmenően azt is elmondta, hogy milyen fontos a KKV-k védelme, támogatása, ezt is nagyon jónak tartom. Említette a Small Business Act-et, és ezt a jogszabályt már négy évvel ezelőtt fogadtuk el az Európai Unióban, azonban a megvalósítást illetően túl sok konkrétum nem történt. Mit tud tenni annak érdekében, hogy ez az ügy fejlődjön. És van egy kérdésem. A Small Business Act ugyanis alapvetően a közbeszerzés egy részére is vonatkozik egy nagyon fontos piac ez a KKV-k számára is, azonban a KKV-knak nem csak hozzáférési problémáik vannak sok esetben, és vezetési problémáik, hanem mindenek előtt finanszírozási gondokba ütköznek. A bankszektorban nagyon visszafogottan történik a vállalati finanszírozás, és különösen visszafogott a KKV-k finanszírozása ugyanis az a, az a hírük, hogy nagyon kockázatos nekik hitelt adni. Tehát szükség lenne egy specifikus finanszírozási modellre a KKV-k számára. További problémája a KKV-knak az, hogy egyre sok egyre több esetben történik tisztességtelen verseny. Gondoljunk a termékhamisításra, a szellemi tulajdon nem megfelelő védelmére, a plágium ügyekre, és sok példát említhetnék még a tisztességtelen versenyre, és nekik a nagy vállalatokkal ellentétben nincs lehetőségük arra, hogy a világ kereskedelmi szervezethez forduljanak és eljárást kezdeményezzenek a nagyvállalatok tudnak a mediációs lehetőségekkel élni a WTO keretében, a KKV-k esetében ez nem nagyon fordul elő. Tehát mit terveznek annak érdekében, hogy segítsenek a kis és középvállalatoknak abban, hogy jogorvoslattal tudjanak élni, és éljenek ezekkel a jogorvoslati eszközekkel a dömping ellen, amely nagyon keményen érinti őket. Köszönöm. Pokovics kollega. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, eh, kedves miniszter úr. Szilukuitis eh, kollega, én nagyon, eh, Szilikivitisz miniszter úr, remélem jól lejtem ki a nevét, köszönöm szépen a, mindazt, amit elmondott nekünk. És ugyanakkor bátorítani is szeretném önt. Önök egy kis országot képviselnek, de hát azért egy kiváló elnökséget ö, tudnak megvalósítani ebben biztos vagyok. Amikor Szlovénia volt az elnök 2008-ban, akkor ezt egyértelműen láttuk. Önök rendkívül ambiciózusak, de valamit hiányolok. Hiányolom a konkrét, mérhető célokat, ami tényleg kézzelfogható, amit minden európai polgár jobban meg tud érteni. Ön a turisztikai idegenforgalmi miniszter. Szeretnék többet hallani arról, hogy mit gondol a növekedésről. A turizmus nagyon fontos szerepet játszhat az európai növekedés szempontjából sok ország, beleértve az önökét is nagyon fontos a turizmus szempontjából. Tehát mit tesz a turizmus érdekében, és mit tudnak tenni, hogy a turizmust összekapcsolják az egészség ügyjel, az európaiak egészségi ügyi helyzetével összességében gondolják, hogy tudnak valamit tenni ennek érdekében, hogy vigyázzanak erre, illetve hogy a határon átnyúló egészségügyi kérdésekkel is foglalkozzanak. Ez köszönöm szépen, és most Jordán asszony következik. Nagyon szépen köszönöm, miniszter úr, én is. Köszönöm, hogy eljött és elmondta mindazt, amit elmondott. Néhány rövid kérdésem van. Egy, energiahatékonyság. Azt mondta, hogy támogatja a 20%-os javulást. Van egy megállapodás 17%-ról az energiahatékonyság területén az új irányelvben tehát akkor valamilyen konkrét számokat irányoztak elő. Hangsúlyozta az emisszió csökkentést az iparban és az energiállátás biztonságát. Azt mondta, hogy milyen, hogy nagyon fontos stabilitást biztosítani a befektetők számára. Az Európai Parlament és a tanács állást kell, hogy foglaljanak a 2050-es energia roadmap-el kapcsolatban. Azt mondta, hogy az új politikákat úgy kell kialakítani, hogy már 2050-re is tekintettel legyenek. Mit jelent ez? Új célokat akarnak meghatározni? És ha igen, akkor ezek mik lesznek és kötelezőek lesznek? Még egy dolog, szeretném hallani az a személyes véleményét. Az Energia Roadmap-ben azt olvashatjuk, hogy lesznek nemzetközi lépések az éghajlat változás elleni küzdelemben. Hogyan lehet cselekedni? Nem tudjuk, hogy mi fog történni a nemzetközi tárgyalásokon. Európa válságban van, és azt hiszem, hogy nem engedhetjük meg magunknak hogy egyedül maradjunk. Az utolsó kérdés. Rövid távú cél, hogy létrehozzunk egy teljesen működőképes belső energiapiacot 2014-re. Az ACER ügynökség ebben kulcsfontosságú szerepet fog játszani, de jelezte, hogy költségvetési kérdések nyugtalanítják őket. Tehát hogyan lehet majd ezt a célt elérni, kérdezem. Igen. Ha a kollégák tíz kérdést tesznek fel, nem feltétlenül kell tíz választ adni arra, hiszen csak öt percünk van a válaszokra. Mindenek előtt szeretnék miniszter úrnak köszönetet mondani, hogy eljött, és úgy gondolom, hogy az elnökség mottoja igen jó, jobb Európát a polgárok számára. Ez egy nagyon jó szlogen véleményem szerint. Egyetértünk azzal is, hogy gyorsan meg kell kötni megállapodást a itt az európai, transzeurópai hálózatokról. Én foglalkozom ezzel az Európai Parlamentben. A ciprusi elnökség ideje alatt ezt a programot szeretném gyorsan elfogadtatni és haladni vele. Az európai csúcson egyébként szóba került június végén ez a téma, de sajnálatos, hogy jelenleg az elfogadás elfogadást el kellett halasztani itt a szakbizottságban, szeptember 18-ára, pedig holnapra volt tervezve. Komoly előkészítő munkát végeztünk eddig is egyébként, és szeretném elmondani, hogy örülünk annak, hogy az energiaellátással kapcsolatban a, a földközi tenger keleti térségében szeretnének egy konferenciát szervezni. Önöknél is napi renden van a földgáz kitermelés, de ne felejtsük el a finomítókat, a finomítókkal nehézségeink vannak, hogyha a környezetvédelmi dömping mi alapján lehet ilyen finomokat kialakítani, akkor nem fogunk tudni versenyezni bizonyos országokkal. Egyébként szeretném meghívni arra, hogy szeptember 17-én az informális konferencián vegyen részt amely a megújuló energiákkal foglalkozik. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Andreas Pereira, egy kérdést tegyen fel, kérem. Köszönöm szépen. Üdvözlöm, miniszter úr. Az elnök felszólítása után egy témával foglalkozom, ez az idegenforgalom. Itt van a Cosmo program, ahol a turizmus egy fő célként, vagy legfontosabb célként, eh, pontként szerepel. Ezt a kezdeményezést önök nyomon követik az eddigi dinamizmus alapján, hiszen az önök országában az idegenforgalom komoly érdekeket jelent, testesít meg, és ö, eh, igyekeznek majd együttműködni ebben ezen a területen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Menin kolléga. Köszönöm szépen. Rövid leszek. Nem akarok hosszasan beszélni. Egyszerűen a frakciókra szeretnék beszélni. A kis és középvállalatok, az iparpolitika, stb. fontos téma. olyan intézkedésekre tesznek itt gyakran javaslatot, amelyek nem az emberek éreket szolgálja, a kis és középvállalatokra óriási bürokrácia nehezedik, és kemény, kevés támogatást élveznek. Másképp kell ezt kezelni, mielőtt nem alakítanak ki új kapcsolatokat a megbízókkal, és nem sikerül egy új szabályozó rendszert kialakítani a bankokkal szemben, akik nem hajlandók finanszírozni a kis és középvállalatokat. Ha ez így marad, akkor továbbra is szenvednek a kis és középvállalatok. Egyszerűen nem tudják eladni a terméküket, mert a polgároknak nincsen erejük. Most pedig azt mondja, hogy a piac dönt, hogy ki él túl és ki nem, de ez európai ipart ilyen alapon nem lehet talpra állítani, és 500 millió Európa, európai érdekeiről és gondjairól beszélünk. Az egészet egy erkölcsi megközelítésből is látni kell. Nem lehet, hogy, hogyha egyszerűen az áram esetében például egyelőre nehéz tárolni az áramot, pillanatnyilag több áramot értékesítenek Európában, mint amennyit termelnek, ez megint csak a profit iránti vágyat jelenti. És így nem lehet megoldani a problémákat. Köszönöm szépen. Tolja asszony az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, miniszter úr. Nem tudom, hogy Papadopoló kolléga szót kaphat-e majd még, hiszen mi jól együttműködünk, és egyébként pedig a ciprusi kollégákkal is jól együttműködünk, az önök tanácsi elnökségét is támogatni fogjuk. Azt szeretném aláhúzni, amit a kolléganőm előttem már mondott. Bízunk, megbízunk az új hozzáállásban, és szervezetileg is szeretnénk támogatni. A Koszme eszközt is gyakran emli, önök is említették, a finanszírozást itt ki kell alakítani, és a forgalom legyen egy központi kérdés. Egyetértőn ezzel? Köszönöm a kollégáknak. Azt hiszem, egy kicsit szigorúbbnak kell lennem a jövőben, és nem fogom megengedni, hogy túljépjék a hozzászólási időket. Miniszter úr, azt hiszem lehetetlen, hogy az összes feltett kérdésre válaszoljon. Ez látható, és hát azt is láthattuk, hogy a kollégák eh, nyilván meg kell, hogy értsék, eh, hogy eh, röviden fog választ adni a legfontosabb kérdésekre. Tehát tém, egy-egy témákra röviden térjen ki, és öt percen belül válaszolja meg, és eh, az egyes kérdésekre talán konkrétan nem tud válaszolni, hiszen van további látogatónk is itt a szakbizottságban. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban igyekezni fogok én is, hogy eh, röviden szóljak hozzá. Először is az atomenergia kérdését szeretném vizsgálni, ezt Kancsán úr tette fel nagyon fontos, hogy a biztonsági kérdések ne korlátozódjanak időben vagy térben. Ezért aztán nagyon fontos, hogy együttműködjünk a szomszédos régiókkal. Stresszteszteket tervezünk az atomerőművekre nézve, és terhelési teszteket is végzünk, várjuk az eredményeket és utána meghozzuk a szükséges intézkedéseket. Természetesen az alternatív energiákkal is foglalkozunk, új földgázforrásokat is keresünk, feltárunk, és persze a megújuló energiák. A másik nagy pont a versenyképesség. Nagyon fontos, hogy jobban figyeljünk erre, ezt jobban középpontba helyezzük a KKV-ket külön támogatásban kell részesíteni, külön ösztönzésben, hogy a Kozmo programot erősítsük, de ehhez persze érvek kellenek, és a több éves pénzügyi keretben ezt már figyelembe kell venni. Csak jó érvekkel fogjuk tudni viszont elérni a több éves keret akkor, hogy a kis és középvállalatok számára e, nagyobb részt hasonlítsunk ki Többen beszéltek egyébként a bürokráciáról, pontosabban annak leépítéséről. Ezt az Imkoban ban is említette már tegnap a közbeszerzés témája esetében, például hogyan, hogyan lehetne ezt egyszerűsíteni, hogyan lehet a KKV-kat jobban figyelembe venni a pályáztatáskor, hiszen valamennyien tudjuk, hogy a KKV-k az európai gazdaságok gerincét alkotják, ilyen értelemben kell fellépnünk, és a bürokrácia csökkentésével kell segíteni őket abban, hogy fokozottabban részt vegyenek ilyeneken. Egyébként pedig a kereskedelmi megállapodásokról is szó volt. Ezekben a kérésekben is nekem van megfelelő hatásköröm. Az Intra szakbizottságban is fogok ma délután beszélni erről, megfelelő kereskedelmi megállapodásokra van szükség, hogy a megfelelő témákat felvessük, és a leg, és a bizonyos kelleveten jelenségeket megszüntessünk, amelyeket itt egyébként önök is említettek. Nézzük most meg az egyes programokat, mennyire tudunk ambíciózusak lenni Róde úr a programok végrehajtását említette, mint jelentős problémát. Az a lényeg, hogy valamennyien egy irányba húzzunk. Bizonyos irányelveket fel kell gyorsítanunk az előkészítésben. Például az energia infrastruktúrára vonatkozó irányelv rendkívül fontos hiszen itt nem csak arról van szó, hogy az ellátás biztonságát erősítsük, ami önmagában is fontos, hanem növekedést tudunk vele elősegíteni, és új munkahelyeket is lehet ezzel teremteni. De jobb eljárásokra van szükség, hogy azt jobban végrehajtsuk, amit a jogszabályok szintjén elfogadunk. A továbbiakban pedig még, amit említettek, a közbeszerzés már szóba került, erre azt hiszem válaszoltam, és most vegyük a célokat. Van egy menetrend, a 2050-ig tartó menetrend esetében persze a nagy célok előttünk vannak, de köztes célokat is ki kell alakítani. Például 2030-ig is el kell dönteni, mit érünk el. De hát láthatjuk, hogy egyes tagállamoknak gazdasági nehézségeik vannak. Éppen ezért rugalmasnak kell lenni a célok végrehajtása során. De alapvetően a célokat feladni nem lehet, azoktól nem tudunk eltérni, hiszen ők éppen arra szolgálnak, hogy új energiaforrásokat ténylegesen feltárjunk, hogy a kibocsátást csökkentsük, és az energiahatékonyságot javítsuk. Akkor pedig még két kérdést vetnék fel, amelyek már szerepeltek a korábbiakban is. Vegyük a földközi tenger keleti térségét, mint kiemelt területet. Ciprusi miniszterként mi pontosan tudjuk, mi történik itt. Az ottani fejlemények érintenek bennünket, ezért az energiabiztonság rendkívül fontos. Sikerült feltárni újabb tartalékokat a földközi tenger keleti térségében, ami egy újabb ellátási útvonalat biztosíthat, hogyha megkapjuk más országok támogatását is ehhez ezért aztán, amennyire csak lehet, ezt prioritásként kezelnénk, hogy ezt a kezdeményezést nyomon kövessük, és erősítsük az idevágó tevékenységünket. Fontos és jó, amit azt asszony mondott, hogy az izraeli, Izraellel és az arab államokkal is jó kapcsolataink legyenek. Nagyon fontos, hogy a szomszédainkkal, a földközi tenger térségében, keleti részben, de máshol is, de vonatkozik ez végül is az északi tengeren is, a tengerre is, hogy gondoskodjunk arról, hogy biztonságos keretek között tudjunk fúrni és feltárni. Említettem az imént eh, Izraelt is, eh, és hát velük ki kell alakítani a az együttműködést, az összes szomszédunkkal tulajdonképpen ki kell alakítani az együttműködést, hiszen Például a környezeti nehézségeket csak itt tudjuk kezelni, és itt tudjuk védeni a tengeri környezetet. Ami az idegenforgalmat illeti. Fontos megállapítani az alábbiakat. Európa most tényleg erősíteni szeretné a turist a turistákra kifejtett vonzását, megvan a kultúránk, a hagyományunk, a természeti környezetünk, és itt komoly előnyöket élvezünk. Ezekből az előnyökből kell kiindulnunk a turisztikai fejlesztésben, és az Európai Bizottsággal kell együttműködni. Lehet, hogy ki tudnák alakítani a szükséges eljárásokat a vízumok kiadásánál is. harmadik államok polgárai esetében ez bizonyos nehézséget is jelent. A következő pont pedig a az idegenforgalomban, hogy egyes témákat kiemeljünk. Nagyon fontos, hogy a magas szintű minőségi turizmust erősítsük, mert itt vannak a, az előnyeink másokhoz képest. Aztán persze az egészség témája is felvethető, itt a határokon átnyúló együttműködést tudnánk erősíteni. Amit pedig Jordán asszony mondott, az energia belső piacával kapcsolatban. Az energia belső piacát erősíteni kell. Az Európai Uniónak vannak bizonyos tagállamai, amelyek izolált helyzetben vannak, és nem sikerült rácsatlakozniuk az Európai Unió ellátási hálózataira. Ezért aztán 2014-ig be kell fejezni a belső piacot teljes mértékben, gondoskodni kell arról, hogy egyetlen állam se rekesztődjék ki az európai hálózatokból. Ami pedig a szabályozó hatóságokat illeti, az energia területen asszony vetette ezt fel. Nagyon fontos, hogy a szabályozó hatóságok függetlensége megteremtődjék, nem elegendő az, hogy vannak idevágó intézmények, hanem független intézményekre van szükség, amelyek egy tanácsadó és egy szabályozó szerepet tudnak játszani, sőt, ellenőrizniük is kell. Így tudjuk jobban megoldani a feladatainkat, hogyha megteremtjük a szükséges intézményeket, az EU idevágó rendelkezését, és csak így lehet átültetni egy gyakorlatba. Egyébként pedig köszönöm a kérdéseiket, biztosíthatom önöket arról, újra, kiindulva azt, amit a Fán Prantasszony mondott, hogy Ciprus nyilvánvalóan jó közvetítő kis országként, brokerként működhet közre abban, hogy segítsék megoldani a kérdéseket az EU-ban. Köszönöm szépen, miniszter úr! Nagyon örülünk következő látogatásának, és most két újabb vendégünk is érkezik. Mit művész?

Bene, incominciamo subito, anche perché abbiamo... Rendben va, akkor azonnal rá is térünk a következő pontunkra, mert már 10 perces késedelmünk van egyébként is. Akik esetleg nem szeretnének részt az ülésen, elhagynák a termet? Köszönjük szépen Lord Mognak aki a szabályozók tanácsának elnöke, és köszönjük Alberto Potocsniknak is, akik eh, a, az ACER munkaprogram tervezetének bemutatása céljából érkeztek hozzánk. A Reneszánsz Hotelben egyébként lesz majd még egy rendezvény is, ahol egy további munkaülést is lefolytathatunk, amelyet a szabályozó tanács szervez meg. Mivel egyébként is elhúzódott már az idő, azonnal kezdjük is a munkát, a következőképpen terveztük a dolgot. Először is Lord Mock kapja meg a szót, és még egyszer köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek ma. Ez a szakbizottság nagyban segítette a munkánkat a múltban, és remélhetőleg így ez lesz ez a jövőben is. Négy pontról szeretnék beszélni összességében, és utána az idő nagy részét majd az igazgató úgy töltheti ki. Először is az együttműködés szintje nagyon jó, nagyon magas szinten zajlik az együttműködés a nemzeti szabályozóhatóságok és az ügynökség között. Ez kulcsfontosságú annak érdekében, hogy a jövőben egy jó energetikai szabályozás jöjjön létre Európában. Egy A nemzeti szabályozó hatóságok közül több mint 150-en dolgoznak az ügynökség munkacsoportjain belül, amelyek az új jogszabályok kidolgozásán munkálkodnak, és nagyon sok gyakorlati jellegű segítséget is kapunk tőlük. Úgy gondolom, fontos a munkacsoportokkal összevetni ezeket az erőfeszítéseket. Van egy külön munkaprogramunk, mind a tanács, mind az ügynökség számára. A tanács azokkal a szempontokkal foglalkozik, amelyekkel az ügynökség nem foglalkozik, E, ezek nagyon fontos kérdések, az egyik például a fogyasztóvédelmet érinti, tudom, hogy a szakbizottság számára ez egy nagyon fontos téma. Úgy gondolom, az ügynökség jövője e, pozitívan, e, pozitívan tekintetünk a jövő elé az ügynökség részéről, de mégis vannak veszélyek, kockázatok. Az igazgató úr is el fogja mondani, hogy milyen sok munkával szembesül jövőre az ügynökség, sőt, lehet, hogy még nő a munkaterhelésünk tekintettel a jelenlegi jogszabály alkotási munkára, beleértve az energia, energetikai infrastruktúra csomag legújabb változásait is. De tudjuk, hogy ez a szakbizottság mindig támogatni fogja a munkánkat, ez eddig is így volt. Egy nagyra törő munkaprogramot mutat majd be az igazgató úr, és így zárnám is mondandómat. Köszönöm. Köszönjük szépen Lord Mognak, most pedig Potosnik úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha megengedi, akkor angolul folytatnám. Nos, valóban egy nagyra törő munkaprogramot állítottunk össze, ez valóban így van, és ez megfelel az ügynökség egyre nagyobb szerepkörének, amelyet az új jogszabályok fektettek le. A harmadik csomag volt, jogszabálycsomag volt elsősorban a feladatunk, azóta azonban új feladatokat is kaptunk. Ide tartozik a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról, a REMIT, rendeletről szóló szabályozása, és lehet lehetséges, sőt valószínű, hogy az ügynökség még további szerepeket is kap, tehát azt láthatjuk, hogy a szerepkör bővül, és ez megfelelő forrásokat is előfeltételez, illetve megkövetel majd, ezt Lord meg is már említette. Térjünk rá a jövő évi prioritásainkra. Kicsit részletesebben is beszélek majd a jövő évre tervezett tevékenységünkről. De a prioritások tekintetében, tehát a legfontosabb témák tekintetében elmondhatjuk, hogy szeretnénk lezárni a keretjellegű iránymutatásokról szóló munkát. Ezt azelőtt kell elvégeznünk, mielőtt más feladatokkal elkezdenénk foglalkozni. A keretjellegű iránymutatások előkészületei már zajlanak. Úgy gondolom, ezek az iránymutatások képezik azt a jogi keretet, amely révén 2014-ig elérhetjük a belső energetikai piac kialakítását. Továbbá a kereskedelmi szabályzatokkal kapcsolatos ö, ö, jelentéseket is elemezni fogjuk, erre majd kitérek később. Továbbá a megfigyelő monitorozási tevékenységünket is szeretnénk kiterjeszteni, amelyet az idén indítottunk el. Ez volt a regionális kezdeményezésekről szóló jelentések elkészítése az idén, de még több feladat is vár ránk. Továbbá fontos a remit végrehajtása, és az új transeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások végrehajtása is rendkívül fontos, amit ki kell választani a közös érdekeltségű projekteket is. Egy kicsit részletesebben beszélnék most a munkaprogram tervezetről, amely egyébként most már június 9 óta elérhető az interneten és az internetes oldalunkon, a parlamentnek is megküldtük. Jövőre kilenc kereskedelmi szabályzatot szeretnénk értékelni, az ezzel kapcsolatos jelentéseket szeretnénk elkészíteni. Három ilyen jelentés már az idén elkészül, jövő év végére pedig remélhetőleg készen lesz kilenc kereskedelmi szabályrendszer, hogy a komitológiai eljárás tárgyává váljon. Az átviteli tarifák összehangolt rendszerével kapcsolatosan is rengeteg munkánk lesz majd. Ez is rendkívül fontos, fontos a harmonizálás ezen a területen, főként ami az európai villamosenergia hálózatok összekapcsolását illeti. Továbbá számítunk arra, hogy jövőre megkapjuk a földgázra vonatkozó tíz éves hálózatfejlesztési tervet. Az idén megkaptuk a villamosenergiára vonatkozott, ez is egy nagyon fontos dokumentum az európai hálózatok képítése szempontjából. Továbbá itt van az Intertieso Compensation Fund nevezető alap, ennek az éves tervét is meg elkészítjük majd, illetve tervezetet. Mint említettem, vannak monitorozási feladataink, ezzel kapcsolatos jelentéseink, a legjobb gyakorlat megállapítása, ami a kivételekre vonatkozó iránymutatásokat illeti, ez is egy további feladat. Ami a remit gyakorlatba való átültetését, végrehajtását illeti, folytatjuk a remit meghatározásával, definíciójával. Ez rendkívül fontos, annak érdekében, hogy biztosíthassuk az átláthatóságot a piaci szereplők számára. A monitorozási módszertanunkat ki kell dolgoznunk, és azokat a az IKT eszközöket, amelyek mind a monitorozás, mind a végrehajtás szempontjából fontosak lesznek. Ami a transzeurópai energetikai infrastruktúrát illeti, illetve az iránymutatások végrehajtását ezen a területen, jelen pillanatban együttműködünk a bizottsággal a korai végrehajtás érdekében, az Ügynökségünknek kettős szerepe van ebben, ki kell választanunk azokat a projekteket, amelyek közös érdeket szolgálják Európai Uniós szinten, és meg kell határoznunk a kritériumokat a projektek számára természetesen, de van egy módszertani rész is. A, ki kell dolgoznunk a költséghatékonysági elemzés módszertanát is ezen a téren. Ezek a fő tevékenységeink. Most pedig szólnék néhány szót a kockázatokról és a bizonytalanságokról. A legtöbb esetben mi egy folyamat részét képezzük, és általában a rendelkezésre álló időt, az egész folyamatra vonatkozó határidők határozzák meg, nagymértékben függünk Továbbá a nemzeti szabályzó hatóságoktól is, ahogyan Lord Mog is elmondta, amelyek nagymértékben támogatták munkánkat, és biztos vagyok abban, hogy ez a jövőben is így lesz. De néhány ilyen hatóságnak nagyon szűkös forrásai vannak csupán, ezért előfordulhat, hogy a jövőben már nem tudnak olyan nagy mértékben támogatni bennünket. Előfordulhat az is, és erre majd kitérek később, hogy nem lesznek elegendők a forrásaink, főként az új feladatokra való tekintettel, és nehézségeink vannak azzal is, hogy megfelelően képzett személyeket tudjunk felvenni, ugye Ljubljanában van a székhelyünk. Kihívásokat jelent a remit végrehajtása, valamint az infrastruktúra csomag iránymutatásainak végrehajtása is. A remit területén nincs sok tapasztalatunk, továbbá Látjuk már most, hogy újabb személyzeté a személyzet területén, tehát újabb embereket kell felvennünk. Mi úgy becsültük meg, hogy 50 további személyre lenne szükség, hogy a remitet megfelelően végre tudjuk hajtani. 2012 és 13-ra vonatkozóan a bizottsági javaslat 15 további munkatárs felvételét irányozza elő, ami szép és jó, de kérdés, hogy elegendő lesz-e. Sajnos a legutóbbi tanácsi vélemény a költségvetési tervezettel kapcsolatosan 12 további munkatársról beszél csupán, tehát három, hárommal csökkent a felvehető személyek száma a tanácsi javaslat alapján. Ami a költségvetést illeti a jövőre évre vonatkozóan, a bizottság által készített tervezet szerint körülbelül 3 milliós csökkentéssel kell számolnunk, és tekintettel arra, hogy a legtöbb költségvetési tételünk elengedhetetlen, ez azt jelenti, hogy a remétre vonatkozó szoftverfejlesztés látja ennek leginkább kárát, tehát nagymértékű késlekedésre kell számítani ezen a téren. Dodmog azt hiszem már beszélt az együttműködésről, annyit szeretnék még elmondani, hogy támaszkodunk a nemzeti szabályozó hatóságokra, de nyilvánvaló az is, hogy nem várhatunk tőlük többet az eddigihez viszonyítva. További költségvetési forrásokra lenne szükség az ügynökségnek, de még nem világos, hogy ez hogyan is érhető el, és talán a parlamenthez is fordulunk majd ezzel a kéréssel. A tanács azt javasolta továbbá, hogy hárommal csökken, csökkenjen a munkatársaink száma. Ezek tehát a kihívások, amelyekkel szembesülnünk kell, megpróbáljuk a lehető legjobb módon ellátni a feladatunkat a rendelkezésre álló forrásokkal, de hát a rugalmasságnak is van határa. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon szépen köszönöm, hogy az idő eh, hiányát is figyelembe vették, és nagyon röviden, de ugyanakkor nagyon tömören és tartalmasan állították össze a bevezetőjüket. És akkor először de Campus kollégáé a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm, Potocsnik úr, Lord. Nagy szeretettel üdvözlöm Önöket a bizottságunkban. Öröm számunkra, hogy elmondták mindazt, amit fontosnak tartanak, és hogy milyen problémáik vannak Három-négy kérdésről szólnék. Először is az elvégzett munkájukat szeretnénk méltatni. Fontos, hogy ugye először is meg kellett ismerniük ezt a problémát, és úgy, hogy függetlenségüket is őrizzék. Tehát ez, hogy elismertessék magukat, mint szabályozó hatóság de hát nagyon fontos lépések történtek és mi igenis bízunk önökben a hálózati kódexek és az irányelvek kialakításában. Amiről szó van az az, hogy erősítsük a módszert. Azt a módszert, amely ezen a megközelítésen alapul. Csak egyet tudunk érteni önökkel abban, hogy mit kívánnak a jövőben, és hogyan próbálják a továbbítási díjakat, tarifákat alakítani. Az európai, transeurópai hálózatok a villamosáram ellátásban, a közös érdeklődésre számot tartó projektek, a pc k meghatározó fontosságúak, de persze vitatottak is, ugyanis biztos, hogy lesznek olyan jogszabályok, amelyek értelmezésénél, alkalmazásánál az önök szerepe meghatározó. Tehát nagyon fontosak ezek a kérdések, és fontos, hogy a, az illetékes hatóságok nagyon jó kapcsolatot ápoljanak egymással, és csak a szimpátiámat szeretném kifejezni a nagyon jogos törekvéseikkel. Köszönöm. Én is köszönöm, Jordan asszony. Köszönöm szépen. Egyetértek azzal, hogy szűkíteni kell a különbségeket, illetve a szakadékot az elfogadott jogszabályok és a megvalósult jogszabályok között. Tehát nagyon fontos, hogy megvalósuljanak a jogszabályok. És szeretném elmondani, hogy ugye a bizottság az válaszolt már a kérdésemre, az új javaslat 8,8 millió euró áll rendelkezésre az ügynökségnek, három ebből visszatérítés. És hát amit ön mondott az elmúlt alkalommal, amikor az itrénben járt, legalábbis ezt hangzott el, szeretném hallani, hogy mit gondol erről. Köszönöm szépen. Köszönöm, Turmes kollega. Azt hiszem, hogy szembesülünk majd ma is, meg holnap is azzal, hogy vissza kell térni a belső piaci gondolathoz. Ugye ott van az Egyesült Királyságban a, a piaci reform, aztán Franciaországban, is kiétes ez a reform, úgyhogy nagyon sok mindent kell majd a, a nemzeti kapacitásról beszélni. Fontos számunkra az, hogy megmutassuk, hogy a gazdasági előnyök, a, az integrált áram előnyei nagyon fontosak a költségvetés szempontjából is. Meg kell mutatni a tagállamoknak is, hogy a jobban integrált európai piac az egy nagy nyereség a fogyasztók számára, és néhány plusz millióval, amit az ACER számára biztosítunk, ezt lehetővé tehetjük. Tehát ez a hatalmas nyeresség keletkezik. És a kérdésem, hogy tud-e számokkal szolgálni, ezt alátámasztandó. támasztandó és a fehér galléros bűnözés. Hát nem engedhetjük meg ezeken a piacokon, hogy ilyesmi történjen, és manipulációkra kerüljön sor, mert hát ez egyszerűen a szava hihetőséget károsítja. Úgyhogy mindenképpen alá kell tudni támasztani, hogy miért van szüksége az acernek ezekre a forrásokra. És a költségvetéssel foglalkozóknak is teljes mértékben meg kell érteniük, hogy ezt a pár milliót prioritásként kell kezelni, amikor a tagállamokkal tárgyalnak. Köszönöm szépen. Következő hozzászólás. Köszönöm szépen. Először is köszönöm a munkaprogram bemutatását. Lenne egy konkrét kérdésem és ezt nagyon a szívünkön viseljük. Tudják, hogy a spanyol kormány néhány hónapja bejelentette, hogy az a szándéka, hogy minden szektorál és szabályozó hatóságot egy nagy hatóságban fog össze, mégpedig a telekommunikáció és az energia és ide tartozik, nagyon érzékeny területek, és a törvénytervezet, amiről még folyik a vita, egy újra a kormány hatáskörébe utalja ezt a, a jelenlegi független szabályozó hatóságokkal szemben. Kérdésem, hogy mit tartanak erről, és a harmadik csomagról, ugye, hogy a spanyol kezdeményezést önök hogyan értékelik, hogy egy ilyen univerzális szabályozó hatóságot hoznak majd létre a bizottság is bizonyos aggodalommal szólt már erről, köszönöm. És akkor az utolsó hozzászóló, Prodi kollega. Én nagyon rövid leszek. Köszönöm szépen először is, amit elmondtak. Fontosnak tartom, hogy most egy tényleg európai hálózat irányába haladjunk. Ugyanis egy egyenáramú hálózat, feszültség Európában hozzájárulhat ahhoz, hogy a megújuló energiaforrásokat kompatibilis módon tudjuk használni, hogy ezek mind betáplálhatók legyenek, nem akarok részletekbe bocsátkozni. El kell érni, hogy legyen egy európai hálózat. Köszönöm szépen! Potocsnyik úr parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, néhány kérdést megválaszolok, aztán majd folytatom. De Campo kollega, egyetértek azzal, hogy jövőre egy nagyon nagy kihívással fogunk szembesülni. Meg kell próbálni biztosítani a jogi alapot a belső piac kiteljesítéséhez de hát új iránymutatások is lesznek az európai, transeurópai energiainfrastruktúra számára. Az ügynökség egy kettős kihívás előtt áll. Egyrészt ez egy ezt a kérdést, és reméljük, hogy kedvezően ítéli meg. Köszönöm. Akkor én is válaszolni szeretnék. Bocsánat. Én is válaszolnék, mégpedig Turmes úr kérdésére. Mm, korábban foglalkoztam ezzel a belső piac kapcsán Úgyhogy én látom, hogy milyen jótékony hatása lehet ennek, úgyhogy csak támogatni tudom ezt. És ennek jótékony hatása lesz ennek az integrációnak, különösen az energia vonatkozásában segíthet a különböző országoknak az ellátásban, úgyhogy mindenképpen szükség van arra a forrásra, amelyel ezt meg lehet tenni, és ez a jövőben is nagyon hatékonyan működhet, de még egy dolog, egy, szeretnék valamitől óvainteni. Ugye akkor, hogyha az a benyomás alakul ki, hogy egy lassú, stagnáló munka folyik, akkor itt, itt ez nem jó. Tehát igazi ö, energiára van szükség, igazi változásokra, és nagyon sokat lehet akkor kezdeni a forrásokkal. Tehát a forrásokat biztosítani kell, de ez nem a teljes sztori a belső piac meghatározó, és ez alkalmazható az energiára is, mert ez a jövő, és lesznek hatalmas változások. Ami pedig a nagy-britániai reformot illeti, ezzel kapcsolatban nem mondanék semmit. Nagyra értékelem, amit a képviselő úr elmondott a szabályozókkal kapcsolatosan, és hát, de mi nem ez a tagállami hatáskör a kormányzat ügye, mi ezt nem kívánjuk kommentálni. Úgyhogy ha valamilyen jogsértés történik, akkor ezt ott kell intézni. De azért arra van bizonyíték, hogyha a különböző szabályozó hatóságokat konszolidálják. Az energia szabályozás szempontjából a függetlenség, a megfelelő források biztosítása tagállami szinten. Ez egyértelműen a, a, a, tehát az, hogy a tanács, tanácsadóként szolgál a kormányzat számára, de nem tartozik annak ellenőrzése alá, ez biztosítja a megfelelő jogszabályalkotást nemzeti szinten, és biztos vagyok abban, hogy a spanyol kormány ezzel maximálisan tisztában van, és biztosítani fogja azt, hogy a spanyol hatóságok ne szenvedjék meg ezt a reformot. És akkor Portacsnyik kollégám és a magam nevében köszönöm a bizottságnak, hogy időt szántak ránk. Remélem, hogy nem vettünk túl sok időt igénybe önöktől, és nagy örömmel várom a jövőbeni támogatásukat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen. A vendégünknek köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltak, és a tolmácsoknak is köszönjük a munkájukat, egy kicsit elhúzódott a munka ugyan. A bizottsági ülés három órakor folytatódik, tehát viszontlátásra.